Buon pomeriggio a tutti. Kellemes délután kívánok mindenkinek. Cari colleghi, benvenuti a tutti, diamo inizio, sono una due giorni molto importanti. Kedves kollégák. Innanzitutto inizio. Két nagyon fontos megjegyzéssel szeretném kezdeni. Először az, hogy van egy apró módosításunk azt szeretném javasolni, hogy a 11-es és a 12-es pontokat a napirendi sorrendben változtassuk meg. Tehát az agrárimportot Brazíliából először tárgyalnánk a biogazdálkodással kapcsolatos téma előtt. Tehát akkor ennyi lenne a holnap délutánra vonatkozó napirendi pontokban a változtatás. Technikai okoknál fogva minden nyelven van ma tolmácsolás, csak litván nyelven nincsen. Kettes napirendi pontunk, április 23-ai és 24-ei ülések jegyzőkönyvének elfogadása, illetve a május 8-ai ülési jegyzőkönyvének elfogadása. Egyébként a mai ülésünket web közvetítik. Úgyhogy meg is kezdhetjük az ülést a négyes napi rendi ponttal. Mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése, az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet. Michel, Michel Dantán a jelentéstevő, de itt vannak az árnyék jelentéstevők is. Először neki adnám meg a szót, és aztán az árnyék jelentéstevőknek. Most egy nagyon fontos fázisba kezdünk belelépni az Európai Parlament PAK reformjával kapcsolatban. Éppen ezért jelentéstevőink négy javaslattal foglalkoznak most. Direkt kifizetések, vidékfejlesztés, termékpiacok közös szervezése, illetve horizontális rendeletek. Tehát most a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével fogunk foglalkozni. Michel Dantán a jelentéstevő, a módosítások beterjesztésének határideje július 10-e 12 óra. Ezen kívül, kedves kollégák, miután hatalmas anyagról van szó a kapreform kapcsán, tehát itt most ugye a nyomtatott anyagokról beszélek a különböző nyelveken, ezért azt szeretném kérni, hogy mindenki tartsa meg a mostani dokumentumokat, mert nem fogjuk őket újra és újra kinyomtatni, hogy papírt spóroljunk. Szeretném megköszönni Pacséko igazgatónak, hogy itt van, és a többieknek is, akik megjelentek a mai ülésen, és most Michel Danten kapja meg a szót. Michel. Merci. Merci, Monsieur le Président. Kedves elnök úr, kedves kollégák! Ez egy hosszú szöveg, és jogi, illetve technikai szempontból is nagyon bonyolult. Ettől függetlenül azt hiszem, hogy alapvető fontosságú szövegről van szó a KAP reformja szempontjából. Még mielőtt a jelentéstervezetemet bemutatnám, szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, a kedves kollégák, akik a hosszú munka során már hozzájárultak ehhez az anyaghoz hiszen most egy általános jelentéstervezetről beszélünk, az európai mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar jövőjéről van szó. Szeretnénk éppen ezért egyfajta víziót kidolgozni ezzel a fontos gazdasági szektorral kapcsolatban. Miért is van ez így? Azért, mert az Európai Bizottság eredeti javaslatával kapcsolatban nagyon sok politikai megfontolást kellett érvényre juttatnunk, és amennyiben egyetért mindenki velem, közösen fogunk elgondolkodni ezekről a kérdésekről. Mi is az első ilyen tengely? A biztonság, gazdasági szempontból, illetve a láthatóság, a vizibilitás. Nagyon fontos ez, hiszen a mezőgazdasági piacon az árak nagyon volatilisek, és ezért fontos az, hogy világos szabályokra tudjanak számítani a piaci szereplők. Éppen ezért szeretnénk hogyha az intervenciós sávokat nagyon pontosan határoznánk meg, hiszen ezzel egyfajta biztonsági hálót biztosítanánk a gazdák számára, ugyanis nem elfogadható én szerintem az, hogyha az Európai Bizottság, ahogyan 2008-ban és 2009-ben tette, további konfúz helyzetet teremtsen abban a piaci helyzetben, ami már amúgy is nagyon feszült. Ezért gondolom azt, hogy fontos ez, és azt javaslom, hogy amikor a referencia árakat áttekintjük, akkor a termelési árakat kell figyelembe vennünk, illetve a piacok alakulását. Ezt a fajta logikát követte az Európai Bizottság a privát piacok szempontjából is, illetve a marzsok kialakításánál. Ezen elv nevében szerettem volna a marhahús intervenciós árát a referencia ár 80%-ára felvinni. Itt ugye körülbelül 2000 euróról beszélünk tonnánként, amely egyébként jobban megfelel a piaci valóságnak. Tehát itt az intervenciós árak, illetve a referencia árak közötti különbséget kell minél kisebbre csökkenteni fontos lenne ez ebben a szektorban is, ahol egyébként nem szokott két ár között kapcsolat lenni. Aztán az extra szűz olívaolaj esetében ugyanezt szeretném javasolni. Fontos lenne, hogy itt a minőség irányába tegyünk javaslatokat. Azután szeretnénk, hogyha a különböző olíva bogyókat, a sajtokat és más termékeket még felvennénk a tartalékolás listájára, hiszen az összes szektor esetében az egyes melléket 24-es részére vonatkozóan szeretnénk ezt megvalósítani. Ugyanis ugyanis itt arról van szó, hogy egyfajta biztonsági hálót kell létrehozni a gazdák számára, mert ezzel tudjuk csak a gazdasági szereplők, főként a gazdák számára kiszámíthatóvá tenni a helyzetet, és ugyanakkor, ugyanakkor a decentralizáció irányába is így tudunk hatni. A terméktanácsok, hiszen ők azok, akik nagyon sok, nagyon fontos döntéseket hoznak, szintén könnyebb helyzetbe kerülnének ezzel. Szeretnénk azt is elérni, hogy a gazdák csoportosuljanak, és minél több piaci szerveződés jöjjön létre. Főként akkor, amikor közös fellépést kívánnak megtenni a piacokon. Jó lenne tehát az, hogyha biztonságossá tennénk azt, amit a bizottság javasol, vagyis minél könnyebb legyen a programozás, az előrelátás, és minőség, illetve mennyiségi szempontból is előreláthatóbb legyen a helyzet. Szeretnénk azt elérni, hogyha a piacokon átláthatóbb lenne a helyzet. A tejkvóták helyzete nagyon nehéz, úgyhogy ezért kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Először is a, az évelején megszavazott tejcsomag fontos ebből a szempontból, és aztán a krízis mechanizmusok, amelyeket nagyon sok területen figyelembe kell vennünk, hiszen a tej piacokon igen sok válságot tapasztalhatunk az elmúlt időszakban, és arra kellene ösztönözni a piaci szereplőket, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak. Szeretnénk támogatni azon gazdákat, akik legalább 5%-kal csökkentik tejtermelésüket az előző évhez képest, de ebbe nem számít bele az a tej, amelyet karitatív szervezeteknek nyújtanak át, hiszen sőt, ez az 5%-os csökkentésnek kiteheti az összegét. Azt szeretnénk elérni, hogy azon mezőgazdasági vállalkozások, amelyeknek amúgy is megszenvedték a válságot, kb. 5%-kal csökkent a piaci részesedésük, ezeket nem sújtanánk újabb nehézségekkel. Miről is van itt pontosan szó? Ez az egyik legfontosabb pontja a termékpiacok közös szervezésének reformjának. Szerettünk volna nagyobb mm, mozgásteret biztosítani a gazdáknak, de amióta a kapreformról beszélünk, nagyon alacsony jövedelmet könyvelhetnek el a gazdák maguknak a társadalom többi rétegéhez képest. Éppen ezért ez egyfajta prioritás kell, hogy képezzen a KAP reform szempontjából, és nem kartelek kialakítását szeretnénk elérni, hanem inkább egyfajta termék tanácsok javítását, amely az innováció irányába hat, és ugyanakkor a minőséget javítja, és a gazdasági függőségből való kiutat biztosítaná ezeknek a gazdasági szereplőknek. Az alacsony árak politikája sok szempontból fontos, hiszen ez is hozzájárulhat a fenntartató fejlődéshez. Éppen ezért gondolom, hogy azt a záradékot, amely ellentétes az Európai Bizottság eredeti szándékával, vagyis a koncentrált termékekkel, mert ez nem jó a, a verseny szempontjából, és domináns piaci helyzetek kialakulásához vezethet, nem szabad, hogy ugyanakkor ezt összekeverjük azzal, amikor bizonyos terméktanácsok jól működnek, és egész egyszerűen elkezdenek növekedni. Fontosan az innováció támogatása, a kockázatkezelés, főként a második pillér szempontjából. Ami a tej csomagot illeti, itt egyfajta termék, illetve egy piacszervezése van szükség az ellátók közös munkájára van szükség, és ugyanakkor a mezőgazdasági szektorra vonatkozó különleges helyzetet is figyelembe kell venni. közös fellépése van szükség. Az első biztonsági háló a gazdák számára mindenképpen a piaci ár kellene, hogy legyen, amelyre hatással kellene, hogy legyenek. Éppen ezért lenne fontos az, hogy a közös fellépést erősítsük, hiszen ez a piac lényege, és olyan ö, logikára van szükség, amelyet tulajdonképpen kiterjesztenénk a tejcsomagot más mezőgazdasági szektorokra. Szerintem ugyanis ez kiegészíti a kapreformot. A különböző szektorok összefogása az Európai Bizottság javaslatához képest annyiban kellene máshogy kinézzen, hogy egyfajta együttműködést kellene kialakítani a mostani logika helyett, amely inkább az egymással szembenállást preferálja. Az együttműködés tehát nagyon fontos, nem csak a termelők, hanem a fogyasztók számára is. Ezt láthattuk pontosan a tejpiacon. Szerettem volna, hogyha a szervezetek helyesebben látnák a piaci piac alakulását az árak szempontjából is, és közös fellépést tehetnének létre annak érdekében, hogy akár környezetvédelmi vagy más válságokat ki tudjunk kerülni. Fontos lenne a pénzügyi hozzájárulás, de ezzel kapcsolatban nem javaslom, hogy az Európai Bizottság eredeti változás, változatához képest mi mást javasoljunk. De a tagállamokhoz, tagállamoknak nagyon nagy rugalmasságot kell adni, hiszen ők azok, akik el tudják dönteni, hogy mire is van szükség az adott terméktanácsok szempontjából, úgy, ahogyan az a 106-os és a 108-as cikkekben szerepel. Nekem az is fontosnak tűnt, hogy az adott országban piacra bocsátott termékekkel kapcsolatban a promóciós kampányok például jól működjenek. Ezért lenne fontos az, hogy amennyire csak tudjuk, támogassuk a piacok átláthatóságát annak érdekében, hogy a teljes élelmiszer láncon keresztül érvényesüljön ez az elv, arra van szükség, hogy egy európai pénz, hogy egy európai rálátást tudjunk ennek biztosítani, és ezt csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha az Eurostaton belül létrehozunk egy mezőgazdasági árakkal foglalkozó részleget. Hiszen csak így tudjuk azt látni, hogy pontosan mi is történik a terepen, és fontos az is, hogy a szakmai szervezetek is részt tudjanak venni ebben a munkában, mert az élelmiszeripar, illetve a mezőgazdaság egészen különleges ágazatok. A szerződés elismeri, hogy mennyire különleges helyzetben van a mezőgazdaság a versenyképesség szempontjából. Hiszen itt a versenyre vonatkozó ö, rendeletek nem ö, vonatkozhatnak a mezőgazdasági termékekre, csak annyiban, amennyiben az Európai Parlament, illetve a tanács azt megengedik. Ezt az alapelvet 1957 óta megtaláljuk, azonban igazából soha senki nem vonta ezt kétségbe, nem is változott ez meg. A régóta létező eszközök illetve alapelvek, jogalapokra való, vonat, való hivatkozás továbbra is megmaradna. Korábban egyfajta beavatkozási tendenciákat láthattunk. Most a kapreformmal kapcsolatban látjuk, hogy mennyire megváltozik ez a helyzet, de mégiscsak úgy gondoljuk, hogy legalább részben a mezőgazdasági szabályokat kivonnánk az általános versenyszabályok alól, azért mert különleges piacokról van szó. Ezen felül a versenytörvények, versenyre vonatkozó törvények nagyon különbözőek a különböző tagállamokban, és ez nagyon nagy különbségekhez is vezethet. Éppen ezért gondoljuk azt, hogy fontos lenne erről a kérdésről minél szélesebb körben vitát folytatni, hogy a belső piac jó működését megvise, megvizsgáljuk. Ennek a vitának arra is ki kellene terjednie, hogy a verseny hogyan is valósul meg a mezőgazdasági szektorban, szakmai tanácsok definíciója, vagy ide, ide tartozik a domináns pozíció, piaci pozíció definíciója a mezőgazdaságon belül, hiszen, ahogyan említettem, ez egy különleges terület, egy különleges szektor. De nagyon sok gondolatot vetettem föl, Remélem, hogy ezzel kapcsolatban mindenki végig gondolja a helyzetet, és minél több javító szándékú javaslatot fogok kapni. Az a szándékunk ugyanis, hogy a bizottsági alapdokumentumot javítsuk. A termelői szervezetek szempontjából fontos a kap fő vel kapcsolatos gondolatmenet, illetve a szerződésben megfogalmazott fő célok kompatibilitása, a verseny, tervé, versenyszabályoknak való megfelelés, illetve a szerződés 39. cikkének legfontosabb célkitűzéseinek való megfelelés, de azt hiszem, hogy nem kell ahhoz nagyon jó jogásznak lenni, hogy megértsük, hogy mennyire nehéz is ez az összeegyeztethetőség. Hiszen itt a kap minden területen a mezőgazdaságban egészen máshogy néz ki, mint más horizontális megállapodások azt lehetővé teszik más szektorokban. Szeretnénk azt elérni, hogy a 101-es cikk ne vonatkozzon a mezőgazdasági termelőkre. Ezen kívül fontos lenne az is, hogy eljárásjogi szempontból összhangot alakítsunk ki És végül a nagy piaci válságok vagy egészségügyi válságok esetében fontos lenne azt lehetővé tenni, hogy rövid ideig és a bizottság, illetve a tagállamok felügyeletével maguk tudják felügyelni a helyzetet árak szempontjából, annak érdekében, hogy bizonyos szektorok ne menjenek teljesen tönkre. Gondolok itt akár a cukor, a bor vagy a tejpiacra. Albert Bess múlt év júniusi jelentésére gondolok itt elsősorban, hiszen 2015 utáni időszakra is gondolnunk kell. Az Európai Parlament ugye erre mm, mutatott rá a tejpiaci rendeletek kapcsol, ennek kapcsán. Ami pedig a cukor, illetve a borpiacot illeti, szintén azt javaslom, hogy e-, ezekhez kapcsolódóan valósítsuk meg az új jogszabályokat 2020-ig egy adhok megközelítést javaslok a cukorpiacsal kapcsolatban, cukorpiaci rendtartással kapcsolatban, mint ahogyan azt már egyébként láthattuk az elmúlt években, hogy ez elég jól működik. Egy biztos jogalap létrehozása az Európai Bizottság számára is lehetővé tenni azt, hogy jobban tudjon a piaci válságokra reagálni. Azt is láthattuk azonban, hogy bizonyos piaci szereplők egymással teljes ellentétben álltak. Ezek a szálláspontok nem közeledtek egymáshoz, úgyhogy valahogyan ebből a padhelyzetből ki kellene lépnünk, és hogy végül láthassuk, hogy a, például az iskolai zöldség-gyümölcs fogyasztás, vagy a tej az iskolában programok. Bele kellene, hogy kapcsolódjanak az alap definíciókhoz, hiszen itt egyfajta támogatási tipológiáról van szó a bizottság a Decastro jelentése kapcsolatban, ez a szakbizottság a Decastro jelentéssel kapcsolatban már rámutatott ennek a fontosságára a Lisszaboni szerződés hatáján belül. A bizottság, illetve a parlament között reméljük, hogy kialakulhat egyetértés, ami pedig a zöldség és gyümölcs szektorokat illeti. Itt is arra van szükség, hogy a termelők a piacon megfelelőképpen tudják magukat képviseltetni, és meg tudják előzni a válságok kialakulását. Pénzügyi ösztönzésekre van szükség, nem csak a termelői szervezetek támogatására, hanem általában operatív szempontból is a megelőzésre kell a hangsúlyt helyezni. És végül azt szeretném még elmondani, hogy úgy gondolom, hogy hatalmas kihívás ez a szöveg a mi szakbizottságunk számára, hiszen itt az európai mezőgazdaság jövője a tét, különböző álláspontok alakultak ki, különböző prioritásokat kell összeegyeztetnünk. A tejcsomaggal kapcsolatos hosszú tárgyalások, amelyben egyébként én magam is részt vettem, és amely csak egy részét képezi ennek a hatalmas szövegnek, nagyon jó példa volt, hiszen rámutatott arra, hogy igenis és sikerülhet általános politikai egyetértésre jutni, még az érzékeny témákban is, és a tanácsa is igenis és sikerülhet gyümölcsöző együttműködés kialakítani. Ez egy jó hír, és természetesen várom az önök hozzájárulását a különböző területeken, azt szeretnénk, hogyha a piaci, piacszervezést hatékonyabbá tudnánk tenni. Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, az Európai Bizottság jogi szolgálatának, ennek a szakbizottság titkárságának és természetesen saját asszisztenseimnek, illetve kollégáimnak is a munkáját, és elnézést kérek a tolmácsoktól, amiért néha elég gyorsan beszéltem. Elnök, köszönöm szépen! Nagyon fontos munkát végeztél. Örülünk annak, hogy ez az igen nehéz anyag itt van most előttünk. Ez jogi szempontból igen bonyolult, de itt az általános víziók is, a mezőgazdaság jövőjével kapcsolatos víziót is tárgyaljuk. Természetesen mindenki szeretne hozzászólni, úgyhogy próbáljunk meg az árnyékjelentéstevőkkel kezdeni, García Pérez kapja meg először a szót. Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ser breve para posibilitar la... Köszönöm szépen. Rövid leszek, elnök úr. Hogy mindenki hozzászólhasson még. Én is szeretnék először minden kollégának köszönetet mondani Montanónak mindenképpen. Köszönöm a munkáját. Az elmúlt hónapokban végre sikerült e, többségi konszenzusra jutnunk a viták során. És e, az előadó a szövegben a közös konszenzusokat is felvette. Tudjuk, hogy a kap rendkívül fontos, és ebben a közvetlen kifizetések és a támogatások nagyon fontosak, de a valós eszközök a fontosak. A, ahhoz, hogy e, amelyek ahhoz szükségesek, hogy jó, igazságos árakat tudjunk a termelők számára is kidolgozni. Csak így lehet az ágazat jövőjét is biztosítani. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a szöveg maga rendkívül ambiciózus. Ami megfelel, mint mondtam, a korábbi rendelkezéseknek. Például a versenytámogatás a vidéki térségekben. Mint mondtam, ezek a gondolatok bekerültek a szövegbe, a tejcsomagban is javasoltam már ezt, és örülök, hogy végre itt is megjelenik tudnélik. Fontos, hogy a nemzeti versenyhatóságok egyeztessenek és egységes célt próbáljanak minden tagországban elérni. Egyelőre még ugye nem ez a helyzet. Most még csak ott tartunk, hogy különbözőképpen alkalmazzák a versenyszabályokat, attól függően, hogy melyik tagállamban vagyunk a koordinációval éppen ezt akarjuk elkerülni. Minden olyan kérdés, amely az ágazati szövetségekkel, termelői szövetségekkel kapcsolatos, az is bekerült a jelentés tervezetbe megfelelő formában. Ha konkrét kérdések vannak, azok természetesen lehet változtatni a szövegen. Néhány apró kérdést ö, szeretnék még említeni, és talán az előadónak is egyet feltenni. Azt hiszem, a, a rizs referencia árát aktualizálni kell, évek óta nem változott. És egy általános eljárást kell kitala eh, kidolgozni a referencia árak átdolgozására általában. Jelentésében Danten úr a zöldséggyümölcs eh, piaci kampányát, illetve annak aktualizálását is próbálta érinteni, de 89-es eseményeket kihagyta, van-e oka annak, hogy pontosan ezt a módosítót, a 89-est törölte? Talán el tudná ezt még mondani. És a 93-as, az olívaolajár emelte itt a referenciárakat, de ezen a területen is mind, mindkét referencia árat aktualizálni kellene, a normál és a, a természetes olajat is, és a 100-as, 101-esnél ott is azt akarjuk garantálni, hogy az automatikus referenciavár kiigazítási mechanizmusokat megtartsuk. Például a nyúlhúst is be lehetne venni a javasolt listára, listára még. Lehet persze, hogy ez így már nagyon bonyolult lesz mind, egy olyan lista, amely minden terméket tartalmazna. Hmm, lehet, hogy esetleg el kellene hagyni, vagy egy olyan mechanizmusban megállapodni, amely jogalap akkor, amikor célirányos támogatásra van egy ágazatnál szükség, és amikor a mechanizmus automatikusan el kell, hogy induljon. Mint mondtam, azt sem értem, hogy a, az alaprendeletből az alkalmazandó normák miért ültek el a zöldséggyümölcs, feldolgozott zöldséggyümölcsel foglalkozó szövetkezeteknél. Lehet, hogy itt nem konkrét, vagy nem akarunk konkrétan megemlíteni, termelői szervezetet, de mondjuk a cukor, tej és vaj esetében is már voltak kivételek. Ezért szerettem volna, hogyha az alap az alapvető jogi aktusban is megjelennek ezek. A 48-as módosító lehetőség nyílik itt arra, hogy a nem anyagi jellegű feldolgozási módszerek is tehát a nem anyagi jellegű beruházásokat is megjelenítsük, marketing, marketing tanulmányok, stb. stb. Ez a cikk, megjegyzem, olyan a 106-os cikknek a, illetve ez a módosító a 106-os cikkben felsorolt vállalatokra utal. Ezen kívül nagyon örülök annak, hogy a tejcsomagból átvette a rendelkezéseket a az előadó, nagyon fontos az is, javít az előadó, hogy a cukorkvóták továbbra is megmaradjanak. Van továbbá, <clears throat> nyilvánvalóan van egy sor különböző vélemény pont a e kérdéssel kapcsolatban, de mégis úgy gondolom, hogy amit a parlament korábban elfogadott, azt Dantan úr felvette a szövegbe. Lassan a végére jutok, a bizottság is itt van, és ezért van egy konkrét kérdésem a bizottság felé mégpedig a piacra viteli normákkal kapcsolatban. Úgy tűnik első pillantásra, hogy a bizottság meg akarja változtatni az egységes közös piac szervezést. A zöldség és gyümölcs a 103A pont, 113A pontban felsoroltaknak mi az oka, vagy eh, de mint mondtam, tehát ez a bizottság felé szóló kérdés a 113A ponttal kapcsolatban kérdezem tehát, de még egyszer köszönöm Dantan úrnak a munkáját, mindenkinek, aki ebben a nagyon fontos eh, technikai jellegű dossziéban volt. Köszönöm szépen. Szerettem volna köszönteni nevemben és mindenki nevében Erik Endiőt, aki Stefan Lefókot helyettesíti, hiszen ő most az új francia mezőgazdasági miniszter a mai naptól kezdve, úgyhogy önt is köszöntjük, és most Bové úrnak adom a szót. Aztán a... Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek azt, hogy ilyen átfogóan bevezette a jelentését, és átfogóan elmondta a pontokat. Lehet, hogy egy kicsit talán túl gyors volt, és a tolmácsok sem tudták néha úgy követni a témát. Lenne néhány kérdésem. Először is, hogy az intervenció és az automatizmus kérdésében szeretnénk tovább dolgozni, hát én itt azért nagy riasztást érzek, mert úgy érzem, hogy oda ki, ahol korábban voltunk, mégpedig tej tavak és hegyek lesznek. Tehát, hogyha egy olyan automatizmus lép életbe, ami egy válság kitörése nélkül is akár beléphet, akkor ez nagyon nagy veszélyt jelenthetne, és azt gondolom, hogy ezt az automatizmust gyakorlatilag arra is fel lehet használni, hogy a piacot befolyásoljuk, tehát legyünk óvatosak, hiszen pontosan az ellenkezőjét érhetjük el annak, mint amit el szeretnénk érni, tehát gyakorlatilag nem egy válság eszköz lesz a kezünkben ezzel, hanem gyakorlatilag egy, hogy úgy mondjam, egy hatalmas porszívó lesz, ami a pénzt kiporszívózza az agrárterületről, és ezért is szeretném megkérdezni, hogy gyakorlatilag ebben a javaslatban szerepel egy, egy impulzust adó finanszírozás, de egyre kevesebb a forrás. Ugye az első forrás is szeretnénk finanszírozni, első pillért, a második pillért is szeretnénk finanszírozni. A kérdés, hogy honnan származik majd ez a pénz? Tehát azért ezt eléggé kritikusan látom én. Nem kötünk-e meg túl sok forrást, hiszen hogyha az intervenció automatikusan történne, akkor mindig automatikusan megfelelő forrásoknak kell a háttérben állnia arra, hogy cselekedni lehessen ilyen helyzetekben. Azt is kritikusan látom, hogyha a termelői szervezeteket túlzottan erősítjük. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően erősíteni kell ezeket, ez természetes, de azért vigyázzunk arra, hogy nehogy valamiféle újabb egyensúlytalanságot vigyünk be a rendszerbe, hiszen ezután utána a termelők és a termelői szervezetek, szövetségek közötti egyensúlytalanság e, alakulhat ki esetleg, és akkor tehát már utána itt kell majd beavatkozni. És e, vigyázzunk arra is, hogy itt különböző jogi rendszerekkel állunk szemben az egyes tagállamokban, például Németországban a a termelőszövetkezeteknek a helyzete például, tehát itt eléggé eltérőek ezek a termelői szövetkezetek, szervezetek. Hogyha válságeszközöket szeretnénk kialakítani, és forrásokat szeretnénk biztosítani a termeléshez, és azt szeretnénk, hogy ha a segélyt igénylők számára szeretnénk forrásokat biztosítani, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk, mert itt most nagyon sokszor elhangzott, hogy itt kellene finanszírozni, ott kellene segíteni, és itt tovább, és itt tovább. Én azt gondolom, hogy ez eléggé veszélyesen hangzik, ami büdzsénk szempontjából, hiszen itt lehet, hogy a saját magunk alatt fogjuk vágni a fát, hogyha megnézzük a saját költségvetési forrásainkat. Tehát én nem hiszem, hogy túl jó dolog az, hogyha előre beharangozzuk, hogy a cukorpiaci rendtartás valamikor kifut majd, holott 2020-ig volt erről szó. Tehát én azt gondolom, hogy ezért itt inkább a bizottságra kellene hallgatni, azt kellene mondani, hogy a régi verziója a cukorpiaci rendtartásnak nem volt jó, teljesen, nem volt mindenki teljesen elégedett vele, és ezért azt gondolom, hogy ö, nyilván meg fogjuk reformálni a, a, ezt a piaciránytatást, de valószínűleg ilyen formában nem kell majd a jövőben átvennünk. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy igen, legyenek referenciáraink, ezek orientációs pontként szolgálnak, de ezeket viszont állandóan felül kell vizsgálni, és erre kritériumokat kell kidolgozni. Világos kritériumokra van szükség, hogy tudjuk, hogy ezek vezetnek el a referencia árakhoz, és ezt a parlament és a tanács közötti munka során kell, hogy kialakuljon, de gyakorlatilag a konkrét árak kitűzése az egy matematikai, konkrét, technikai dolog, ezt már a bizottság tudja majd végrehajtani véleményem szerint. A piaci krízis fogalmát is definiálnunk kellene, hiszen folyamatosan beszélünk erről, de hát azért jó lenne tudni, hogy hogyan fogjuk pontosan fogalom meghatározni ezt, hogy válság, mi az a kritérium, amikor azt mondhatjuk, hogy valóban válsághelyzetről beszélünk. Tehát, hogy egy reakciót váltsunk ki egy válság kapcsán én azt gondolom, hogy ez már a bizottság, az adminisztráció feladata, hiszen így gyakorlatilag nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy tudjuk, hogy az alapjogainkat valóban védjük, mint parlament, de vannak dolgok, amiket át kell adnunk a bizottságnak és az adminisztrációnak, nehogy cselekvőképtelenné váljunk a jövő évekbe, hiszen túlzottan sok feladatot tartunk fönn, magam, fönt magunknak. Átadom azt, hogy másoknak is legyen ideje. Köszönöm, Britta. Több mint 20 szeretnének hozzászólni, úgyhogy próbáljuk meg jól megszervezni az időt. Világos az is, hogy Michel Dantán jelentése több mint 400 javaslatot kapott, módosítási javaslatokat. Most itt nem minden egyes módosítást fogunk megvitatni külön-külön, inkább a nagyobb kérdésekre próbáljunk meg összpontosítani, amelyeket egyébként felvetett a jelentéstevő is. Alelnök asszony következik. Euh, merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, amiért elkéstem. De ugye, amikor megérkezik a vonat időbe, akkor én nem érkezem meg, és fordítva. Először is szerettem volna Michel Danternek megköszönni a munkáját, és szeretném azt is jelezni, hogy az összes árnyékjelentéstevőt valóban bevette a munkába, és hogy gyakorlatilag napi szinten bevont minket a munka lefolyásába, és ez lehetővé tette azt is, hogy mi árnyékjelentéstevők részt tudjunk venni ténylegesen a munkában. Ennek köszönhetően azt mondhatom, hogy az anyag jó irányba tart, és pozitív dinamikát tapasztalhatunk ezzel kapcsolatban azért lennének még megjegyzéseim, hiszen itt a szakmai szervezetek a 106-os, 108-as cikkekre szeretnék rámutatni, hiszen itt a dinamika nagyon pozitív, nagyon jó irányba halad, és ezen kívül egyébként a 143-as és 150-as a versenyek kapcsolatos gondolatok tényleg nagyon fontos, a szívébe hatolnak a mai mai felvetett kérdésnek, hiszen ezek azok a problémák, amelyek megakadályozzák a piaci rendtartás jó működését, a piacszervezés jó működését, hiszen itt a verseny valóban kulcsfontosságú kérdés, és remélem, hogy a mi mezőgazdasági szakbizottságunk itt a parlamentben majd ezt az irányt követi, és aztán így a bizottság, a parlament egésze, és aztán a bizottság is ezt az iránymutatást tudja majd magáévá tenni. Szerettünk volna a piaccal kapcsolatban néhány gondolatot elmondani. Olyan eszközökre van szükség, amelyekkel a válságokat gyorsan tudjuk kezelni. Ez megint csak fontos kérdés, hiszen ez elvezet bennünket ahhoz a kérdéshez is, hogy mit tudunk a biztosítási kérdésekkel tenni. Szerintem egyébként most itt nem erről kell vitáznunk. Capulos Santos úrral kapcsolat az ő jelentésében kell majd felvetni ezeket a kérdéseket, és ott is világosan kell majd döntenünk ezekben a kérdésekben. És még egy gondolat, ha megengedik, az export támogatások kérdése. Azt hiszem, hogy itt nagyon világosnak kell lennünk. Mit is láttunk Franciaországban? Láthattuk azt, hogy a baromfi ágazatban micsoda piaci zavarok voltak. Most a baromfi ágazat a francia baromfi ágazat szívja fel az európai szubvenciók 65%-át. Itt 1 milliárd euróról van szó, annak érdekében, hogy tudjunk exportálni harmadik országok felé. Ez nem megfelelő, nem lehet a támogatásokat, az export támogatásokat ilyen mértékben támogatni, hiszen elfogadhatatlan rendszerhez vezet mindez, és azok, akik mindig a nyílt piacról beszélnek, azoknak világos üzenetet kell közvetítenünk, hogy ennek vége kell szakadjon. Elnök Scottá úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Danten úrnak a munkáját és szeretnék három gondolatra utalni. Ezek számomra fontos kérdések, és teljes mértékben egyet értek azzal, amit a 2030-ra vonatkozó ö, javaslatokkal kapcsolatban elmondtunk. Itt ugye a fiatalok ö, kérdésére szeretnék rámutatni, hiszen szeretnénk azt, hogy a gazdák nagyon túl magas átlag életkorá csökkenne 2030-ra, úgyhogy ezek olyan javaslatok, amelyek ebbe az irányba mutatnának. Aztán még egy fontos gondolat, egy kis gondolat lenne. Nagyon sok vállalkozás ezen a területen szezonális jellegű, és ezekre 2008-ban legalábbis Olaszországban egy új fizetési forma, egy voucheres fizetési forma jelent meg. Itt azt láthatjuk, hogy ezzel az eddig fekete piac részben ki lehet fehéríteni, másrészt pedig a szociális kirekesztettség ellen is lehet ezekkel a voucherekkel harcolni. Hiszen itt ugye egy olyan területenről beszélünk, amely nagyon szezonális, gondolok például a zöldségpiac ágazatra, vagy a bor ágazatra, illetve az itteni munk, az, e-, ezekben a szektorokban a munkákra, munkálatokra. Tehát ez szerintem egy követendő példa lenne. Köszönöm, köszönöm Giancarlo Rubix következik. Frau Desprék, szeretettel. Nos, nagyon nagy élvezettel hallgattam a jelentést. Nagyon jól szerkesztett, és kiváló áttekintést adott a fő problémákról. Nagy örömmel hallottam azt, hogy a legtöbb kérdést megfelelő formában vette fel az előadó. Mégis a ez a jelentés azt vetíti előre, hogy az EU mezőgazdasági termék importja növekedhet mintegy 20%-kal. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságunknak meg kellene tárgyalnia az EU külpolitikáját, külkereskedelmi politikáját és annak befolyását a kapra és annak jövőjére. Az importnövekedés mindenképpen befolyásolja a helyzetet, a kapon belül is. Nos, a közvetlen kifizetésekre kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy továbbra sem mondható el az, hogy minden országban kiegyenlítésre került ez, so, hiszen nagyon sok új tagállamban Lettországban is. A gazdák majdnem 50%-kal kapnak kevesebbet, mint más országokban. Zöldség gyümölcsel kapcsolatban. A kifizetéseket a vidékfejlesztési pillérbe utalták át. Jó lenne erről is beszélni, akkor, amikor a kvótákról is beszélünk. Ha a cukor és tejkvótát megtartjuk 2020-ig, vagy akár 2030-ig, akkor én szerintem ez persze elfogadható lehetne, de mégis a frakcióm egészen másként gondolja. Köszönöm. Kedves kollégák, az árnyék előadókat meghallgattuk. Kérek mindenkit, hogy három percnél ne beszéljen tovább. Hiszen van egy másik jelentésünk is, amit meg kell beszéljünk. Kenyete úr. Uh, thank you, Mr. Uh, president. First of all... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is először nagyra értékelem azt, hogy milyen aprólékos munkát végzett az előadó az Európai Bizottság javaslatával. Teljes mértékben egyetértek, erősíteni kell a piacon a gazdák erejét. Támogatom a javasolt módosítókat is, amelyekkel erősíteni kell a termelői szervezeteknek a szerepét és az á, szerződések, ár meghatározások, ágazatközi egyeztetések a verseny érvényesítése érdekében. A mezőgazdaságnak tulajdonképpen kivételt kell képezni a versenyjog alól, azt kell biztosítania, hogy a termelőszervezetek, szövetségek és ágazatközi szervezetek munkájukat helyesen, hatékonyan végezhessék. Mégis úgy gondolom, hogy a cukorral kapcsolatban nem érthetünk egyet az előadóval. A cukorkvóta rendszert nem hiszem, hogy 2020-ig ki kellene teljeszteni. Lettországban mi úgy gondoljuk, hogy 2016 a megfelelő ideje annak, hogy megszűnjenek a cukorkvóták, csökkenteni fogja a cukorrépa termelést, a cukorrépa árakat, és a világpiacoknak jobban meg fog felelni, és csökken majd az importfüggőségünk is. 20, 27 tagállamból 24, és ez figyelemre méltó, problematikusnak tartja az elmúlt években a cukor ellátást. Semmi oka annak, hogy a cukor legyen az egyetlen egy olyan termék, amely 2015 után és 13 után is a rendszerben működik. Mivel jelentős előnyöket tapasztaltunk a szerkezetváltás óta, az elmúlt reformok óta, 2006 óta, ezért úgy gondolom, hogy nincs oka fenntartani a rendszert. Itt le is állok, befejezem, és írásban fogom módosítóimat a jelentéshez beadni. De köszönetet mondok még egyszer Dantan úrnak. Csodálatos munkát végzett, köszönöm. Sandra, e adesso Agnew, poi Elizabeth Jägel. I must just congratulate Stephen. Köszönöm szépen. Um, én is, elnök úr, köszönetet mondok. Annak ellenére, hogy francia és szocialista az előadó, egyetértek vele. Szerintem ő a legjó képűbb ebben a szakbizottságban, ezzel biztos mindenki elismeri, és úgy tűnik, hogy a francia választó nők ugyanúgy gondolták, mint én ösztönző az, hogy Danton úr a cukorrépát is bevette a jelente, jelentésbe. Úgy tűnik, hogy ezt az ágazatot el, meg, akarja szüktet, meg akarja szüntetni, Londonban már meg is szűnt, pedig igen, nagy igény van a cukor e, iránt. Nem akarjuk a helyzet, nem akarunk a helyzettel visszaélni, de Nagy-Britannia most, nem most először megint vesztesnek érezte magát. Nem hogy csak, hogy az Európai Unió irányítja az ágazatunkat, hanem a cukorrépa és a cukornád egyenlő versenytársként jelent meg a piacokon, és nagyon nagy kárt okozott ennek a cukorrépa termelő gazdáknak. Hatalom visszaélésről van itt szó, és ezt ellenőrizni kellene meg kell, hogy mondjam, csalódott vagyok, hogy a brit kormány támogatja a bizottságot abban, hogy hamar szüntessék meg a cukorkvótát, ez nagyon kár, nagy károkat okozna a brit ágazatnak. Köszönöm. Egel, e poi Rodust. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm a jelentéstevőknek és főleg Michel Dantennek, aki egy nagyon átfogó jelentést nyújtott be. Ez azt jelenti, hogy olyan jelentést, amely nagyon sok egyes kis részlet témát tárgyal, és túlmegy a bizottság elképzelésein, és egy valódi jövőképet ad a mezőgazdaságnak. Azt hiszem, hogy világosan látnunk kell, hogy a mezőgazdaság a belső piacunk egy komoly része, és éppen ezért meg a versenyjogot megfelelően hozzá kell igazítani, hiszen ezeket a jogokat az Európai Unióban egyenlő módon kell tudni alkalmazni, ennek alapelvnek kell lennie. Ami a tejszektort illeti, én azt gondolom, hogy nagyon jó alapot nyújt ez a jelentés, ezen lehet, ezen lehet majd dolgozni, és ez a kérdés egyébként már az előbb is felmerült, az egyik kérdés, hogy a referenciának mi legyen az alapja, és mi legyen az a kiváltó momentum, ami lehetőséget ad arra, hogy az itt bemutatott példát a valóságban is érvényesítse, tehát hogy ö, akár be lehessen avatkozni a dolgokba. Én azt gondolom, hogy erősít, hogyha erősítjük a az előállító szervezeteket. Én azt gondolom, hogy ő nekik valóban a kereskedelem messze magasságban kell lenniük, és ezt ebben mindenképpen támogatnunk kell őket. Köszönöm szépen, Elizabeth és Urrik. Ulrike következik. Igen, elnök úr, én is nagyon köszönöm Danten úrnak, és Rácsónak is, hiszen mindketten nagyon átfogóan dolgoztak ezen a jelentésen, és nagyon sok olyan pozitív momentum van, amit ö, észrevettem, de hát most sajnos nem tudom mindet felsorolni, mert nincsen rá időm. De ezért kérem, hogy nézzék el nekem, hogy inkább a problémás dolgokra fogok most koncentrálni. Részben az a benyomásom, mintha lassan kezdenek visszatérni újra 80-as években, ugyanis ö, a ö, termelői szervezeteket és a különböző szektorális szervezeteket. Persze, hogy erősítenünk kell, hogy a kereskedelemmel szemmagasságban legyenek, de hogy a magán raktározás is arra kell, hogy kihasználásra kerüljön, hogy hogyha kedvezőtlen ár rések alakulnak ki, akkor ezt meg lehessen akadályozni. Én azt gondolom, hogy ez problematikus, hiszen a fiatal gazdák, akik majd szeretnének a, dolgozni a következő években, egy kicsit úgy érzik, mintha a gusba kötnék őket ezekkel. És ezért én kérném, hogy mivel nagyon sok kritika is érkezik a közvélemény részéről, ezért ezen érdemes lenne gondolkozni. A, az intervenciós áraknak csak egy, egy eszköznek kell lennie a sok közül, és azt gondolom, hogy a vajnál a 30 ezerről 70 ezer tonnára történő változat esetén problematikusnak tartom. Tehát ezért kérném önöket, hogy már jó néhány éve elmondtuk azt, hogy szeretnénk, hogyha a gazdák lassan piacra tudnának, egyre inkább piacra tudnának lépni, elengedni őket, és ezért kérném, hogy ne építsünk be itt újabb akadályokat, ami gyakorlatilag megint az egész mezőgazdasági piacot inkább egy ilyen államosítottabb formátumba vezetné át. Köszönöm. Ulrika, és már következik. Igen. Köszönöm szépen. Euh, a szöveggel kapcsolatban meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekesen alakul. Meghatározta a jelentés készítője a legfontosabb elemeket, és ebből is látszik, hogy ez az egyik legfontosabb dokumentum a mezőgazdasági termelés szempontjából a termelők fejlesztése, referenciaárak, kiváltások, magánraktározás. Ez, ezeknél persze mind figyelembe kell venni, hogy milyen piacok, milyen, mik a piaci árok, milyen költségek mellett, milyen termelési költségek vannak, állami tárolás, raktározást eh, vagy tej számára meg kell, hogy hosszabbítsuk, akár 30 tonnáig a második nagy kérdéskör, persze sajnálkozhatunk most afelett, hogy az állam kivonul a piacok szabályozásáról, de az előadó is mondta, hogy a termelői szervezetek erősebb szerepet tölthetnek be, és átvehetik különösen a súlyos piaci zavarok helyzetében a szabályozó szerepet a termelőszövetkezetek és jogaik. Nos, ezzel kapcsolatban fontos, hogy az egész lánc aktív legyen, és biztosítható legyen egy magasabb fogú koncentráció, hiszen ez a termelőknél, már láttuk a tejnél, még viszonylag alacsony és feltehető, a többi terméknél is ugyanez a helyzet. Versenyszabályok. 42-es cikk. Ezt említették, valóban itt is mondhatjuk, hogy általánosítani kell. Először azt kell megvizsgálnunk, hogy mi volt az, ami nem vált be a tejnél. Aztán konkrétan a tejtermelésről. Nagyon örültem annak, hogy a, a tejpiac súlyos egyensúlyhiányát is említette a jelet az előadó. Három percig nem is fogok beszélni. A tej és tejtermelésnél, mint mondtam, tehát súlyos egyensúly hiány van, vannak olyanok, akik önként csökkentették a tejtermelést, és ezzel átadták a lehetőséget azoknak, akik a tejkvótát túl kellett, hogy lépjék, de nem szabad kettős mércét alkalmaznunk ebben a helyzetben sem. A 2016 szerintem rendben van a kvótákkal, és akkor a kvóták újra bevezetésével valamilyen fajta stabilitást érhetünk el, és egyensúlyba hozhatjuk a piacot, ezt már látok. Egyet értek azzal is, hogy 2030 legyen um, a, a telepítési jogok, a szőlőnél, hát a bor minősége, a táj megőrzése, családgazdálkodások, ez mind a helyes irányba mutat talán el kellene olvasnunk még egyszer, de igazából most nincsen semmilyen kritikus megjegyzésem. És gratulálok az előadónak, nagyon jó irányba megy. Köszönöm szépen. Márk, Ole Mittag. Igen, köszönöm szépen én is, elnök úr. Én, nagy, én is nagyon hálás vagyok az előadónak, ezt az elején szeretném már hangsúlyozni. A bizottság javaslata tulajdonképpen jobb volt, mint amit vártunk. Az előadó nagyon sok konkrét jó ötlettel javította ezt a bizottsági beterjesztést, például a termelői szervezetek támogatása. Hangsúlyoznom kell azt is, hogy ez a dokumentum és a gazdák számára a piaci megoldás a legfontosabb. Az elmúlt évtizedek legfontosabb eleme, hiszen ez volt a legnagyobb probléma ebben az időszakban. A válságok a, a, oka ez volt a gazdálkodásban. Nem mindig jó megoldást találtunk, sem a tejpiacban, sem a cukorágazatban az árak kiszámíthatatlanak voltak, inget, illékonyak, és ez azt jelentette, hogy a közvetlen kifizetések és egy sor egyéb pénzforrás mellett még mindig nem volt elég ez a gazdáknak. Kiváló tehát az a gondolat, amit a dokumentum tartalmaz, tehát hogy az összes e- elemet most figyelembe veszi. Szeretnék néhány szót szólni a cukorkvóta 2020-ig való meghosszabbításáig. Ezt sokan összeegyeztethetetlennek tartják, és kritizálták a kvótákat, a cukorkvóta működését is. De léteznek. És az a tény, hogy léteznek, nagy problémát, problémákat generál a piacon. Ha fenn akarjuk tartani a kvótákat, akkor viszont miért csak 2020-ig? Akkorra mi fog megváltozni? Ha engem kérdeznek, akkor a cukorkótáknak egyáltalán nem is lenne, kellene léteznie. Luling asszony, köszönöm szépen, én is gratulálok ehhez a munkához. Tulajdonképpen nem is eh, tudjuk ma végig elemezni. De néhány megjegyzést elmondanék. A 391-es módosító a, az önkéntes eh, termelés, csökkentés és büntetés azoknak, akik önkéntesen növe, önkényesen növelik a termelést. Ez szerintem problematikus, mert nagyon nehéz a termelést beindítani vagy csökkenteni olyan formában, ahogy mi szeretnénk, úgyhogy szerintem ezt egy kicsit jobban kellene elemeznünk, mielőtt megtámogatnánk. A másik megjegyzésem pedig a termelőszervezetek és ágazatközi szervezetek vannak olyan tagállamok, ahol erősek ezek, de vannak olyanok is, ahol semmiféle ilyesmi nincsen. Úgyhogy ne keressünk egy megoldást mindenki számára. Erősíteni kell nyilvánvalóan az élelmiszerlánc hosszában a termelői szövetkezeteket, de erről beszélnünk kell még. A harmadik dolog a cukorkóták kérdése. Ahogy a többi kollega is aggódik emiatt, hogy a cukorrendszert ki terjesztik, vagy meghosszabbítják nálunk, nem volt az utolsó reformok óta cukoripar, és talán az előadó mégiscsak megfontolná azoknak a tagállamoknak a megjegyzését, akik még fenntartották a cukortermelésüket. Lehet, hogy ők cukorpótával esetleg beindíthatják újra, hogyha megmarad 2020-ig a, a kvóta. A negyedik dolog pedig a verseny joggal kapcsolatban. Valóban kell valamilyen fajta közös alkalmazási elem, a versenyok közös alkalmazása, hiszen egységes a belső piac, és a belső piac hatékonyan is működik. Úgy gondolom, hogy az ilyen irányú módosítói is üdvözlendők, hogyha ezek működnek, vagy ha beválnak, nem hiszem, hogy el, de kell erről még beszélni. Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy arra a mezőgazdasági reformpolitika elemei legalább olyan fontosak, mint a közvetlen kifizetések, és ugyanolyan figyelmet kell biztosítani nekik, hiszen ez a hosszú távú piaci struktúrákról, piaci támogatásokról van szó. Hogyha az előadóval majd beszélhetünk, hogy tovább fejlesztjük esetleg a gondolatait, akkor az nagyon jó lenne, és talán a bizottság is reagálhatna a válaszaival. Madame Lulling Herbert Dorfman. Oui, euh, euh, merci, Monsieur le Président. Euh, je voudrais mon tour... Euh, euh... Köszönöm szépen, elnök úr, és én is nagyon köszönöm Michel Dantennek ezt a hatalmas munkát. És azt gondolom, hogy ez az egész egy nagyon jó vita alapot szolgál. Három pontot szeretnék kiemelni, csatlakoznék Frau McGinnis, asszony által elmondottakhoz a tejpiacsal kapcsolatban. Ugyanis, hogy egy újabb adót bevezess keresünk, illetve hogy ezzel próbáljuk a termelést esetlegesen csökkenteni. Én nem gondolom, hogy ezek olyan jó megoldások lennének, és azt sem tudom, hogy ezt miből fizetnénk ki, ezt az intervenciót. Danten úr egyébként ezen kívül még a méhek halandóságáról is beszél, ez a dolog, ez nagyon fontos és európai szinten kezelendő kérdés, hogyha valóban eredményt szeretnénk elérni ezzel kapcsolatban, hiszen az már régóta támogattuk, hogyha a méhek betegségeit nem lehet megakadályozni teljesen, akkor viszont európai szintű politikával kell ezzel ellen harcolni. A beültetési jogokkal kapcsolatban a szülő, szülészet területén tudják, hogy én szeretném, hogyha ezt fenntartanánk, a 2030 az gyakorlatilag egy, igen, egy megfelelő dátum, de gyakorlatilag én azt mondom, hogy fenn kellene tartani a, ezeket a jogokat, és nemzeti és regionális szinten bizonyos fokú rugalmasságra kell törekedni. Tehát azt gondolom, hogy erről még majd beszélhetünk. Ennyi lett volna jelen pillanatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Ruding asszonynak, és Bert úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és két pontot szeretnék kiemelni. Az egyik az a tej. Múlt héten a plenáris ülésen a megszűnő tejkvótákról beszéltünk, illetve az ezt követő időszakról, és ezért azt gondolom, hogy az, amit a bizottság ott javasolt, még pedig ez az átstruktúrálási lépések, illetve hogy bizonyos területek számára az ebből való kilépés tulajdonképpen lehet, hogy észszerű, például vannak területek, mondjuk hegyvidéki területek, ahol ez nem így van, és ezért azt gondolom, hogy a tejcsomag, amit elfogadtunk, ez nem lehet igazi alternatívája a megoldásnak, hiszen gyakorlatilag ebben a formában nem oldja meg a gondokat, és hogy ezt Michel Tanten kollégánkkal is egyetértek, abban, hogy el kellene gondolkoznunk arról, hogy 2015 után mi történjen valóban ezzel kapcsolatban. A második pont az az, hogy a minőségi csomag, és ezzel kapcsolatban azt is tudjuk, hogy jelen pillanatban a trilógban tárgyalunk ezzel a témával kapcsolatban, és tudjuk, hogy úgy tűnik, hogy nem fog sikerülni az olyan gyakran emlegetett és kért termelői menedzsment kérdést elhelyezni a csomagba. Éppen ezért olyan fontos az, hogy a Danten jelentésben ezt a témát ismét ragadjuk meg, és próbáljuk meg ennek a rendetnek a keretében hatékonyan elérni azt, hogy ahol nem tudtunk a tanácsra megegyezni a minőségi csomag terén, az valamilyen módon ebben a rendeletben kerüljön megoldása. Ennyi lett volna az én részemről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Erbert. Martin következik, és utána Luis Cabola Santos. Igen, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy Danten úr jelentős tevőként valóban világos jelzéseket adott ki, hiszen nekünk a termelőket erősíteni kell, és egy piacnak megfelelő szabályozásra van szüksége, tehát én azt gondolom, hogy ez a megfelelő útja a dolgoknak, de persze kérdésem az azért nekem is van, például, hogy amikor egy, hát nem görög, hanem válságmechanizmus, ez elég hasonló két szó németben. Tehát amikor egy válságmechanizmus szeretnénk kiváltani, ahogy elhangzott a, a plenáris ülésen, hogy tulajdonképpen az árak még nincsenek intervenciós szinten, és ezért is még nem mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag itt erről lenne már szó. Tehát ezért tudnunk kellene, hogy milyen krízis mechanizmusokra lenne szükségünk, amik gyakorlatilag akár megelőző jelleggel segíthetnének ezen a téren, ezek jelen pillanatban hiányoznak. Én teljesen egyetértek a jelentéstevővel, hogy a termelőket szeretné erősíteni, és a piacokat a termelői szervezetek oldalán is szeretné szabályozni. Én azt mondom, hogy ez egy eléggé nehéz út, és világos szabályokra van szükség, hiszen nem látom azt a veszélyt, hogy a termelői szövetségek túl erősek lennének emiatt, hogy előbb-utóbb. Én azt gondolom, hogy fogalom meghatározásokat kellene itt szintén leszögezni. Például a termelő szövetkezetek, hiszen például Németországban nem minden termelő szövetkezet egyben termelői szövetség is, mint ahogy ez például Franciaországban van, tehát egészen világosan kellene szabályozni ezeket a fogalomköröket, és másrészt pedig azt gondolom, hogy a cukorpiac és a bor piac rendtartást meg kellene hosszabbítani. Én ezt a tejterületén hiányolom, hogy 2015 utáni piaci rendtartásra is kellene gondolkozunk, ugyanis hogyha ezt így fogjuk folytatni 2015 után, ez nem lesz elegendő. A jelentéstevő is elmondta, hogy a tejcsomag nem megfelelő, nem elegendő jelenlegi formájában, tehát 2015 után e, továbbra is beszélnünk kell majd a tejpiacról, tehát nem gondolhatjuk azt, hogy ezt majd akkor a termelők fogják maguk megszervezni a jövőben. Tehát itt világos célkitűzésekre van szükségünk, és gyakorlatilag azokat a termelőket, akik kevesebbet hajlandóak, előállítani őket valamilyen módon kártalanítani kell, mert egyébként pedig nem fog működni ez a dolog. Az export térítések, export támogatások témakörében csatlakoznék a többiekhez, azt gondolom, hogy itt világosan ki kell mondanunk, hogy ez nem valamiféle modern agrárpolitika amikor export támogatásokkal, szubvenciókkal dolgozunk, tényleg el kellene búcsúznunk ettől. Ez egy egészen világos jelzés lehetne kifelé, hogyha azt mondanánk, hogy megválunk ezektől. De egyébként nagyon sok kérdésben egyetértek a jelentéstevővel, és azt gondolom, hogy nagyon konstruktíven tudunk majd a jövőben dolgozni az itt feldobott témákkal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy a bizottsággal együtt a termelőknek fogunk tudni majd valamit felkínálni. Luis következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik gratuláltak az előadónak a munkájához, hiszen kiváló alap a kompromisszumra ez. A parlament kompromisszum és támogatja azokat a pontosításokat, amelyeket a frakciók beterjesztettek. Úgyhogy eh, én is ugyanezt tudom csak elmondani, amit az előttem szólók. Ha lehet, a tej ágazatról beszélnék. Azok, akik a múlt héten ott voltak Strasbourgban, tudják, hogy eh, szinte minden hozzászólás, kevés kivétellel, és itt elsősorban meg Guinness asszonyra gondolok, tehát ő volt az egyike azon kevesek egyike, aki az ágazatot liberalizálni akarta, de szinte mindenki más rajta kívül súlyos fenntartásoknak adott hangot. Azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása lehetne a jövőbeni részleges piac liberalizálásnak. Úgyhogy azt mondom én is, amit az előadó. Lüling asszony már beszélt a pénzügyi szempontokról, de ezen kívül van azért más is. A támogatás a gazdák támogatása, akik átmenetileg eh, abba hagyják a termelést, ez azt fogja jelenteni, hogy minden egyes termelőnek tulajdonképpen ki kell dobni a szemétbe azt, amit termelt. Nem lehet a, a tehenet leállítani, hogy tejet adjon. Beszéltünk tejről, cukorról, de hát a tejágazatra vonatkozóan hasonló liberalizálási javaslatokat kellene megfogalmaznunk, mint a cukor és a bor ágazatra tettünk. Én úgy gondolom, persze értem ezt a köztes állapotot, de mégiscsak arra gondoltam talán, hogy nézzük meg, hogy mit csináltunk a parlamentben, hogyan fogadtuk el többségében a, az árak alakulását, hiszen ez a jövőben, ha nem teszünk ellene semmit, bizonytalanságokat fog okozni, szociális értelemben is. És meg kell azt is nézni, hogyan tudjuk ellenőrizni a piacot. Köszönöm, köszönöm Louise, most pedig Estrella kollega, ha itt van. Igen, nagyon jól időzítettem, köszönöm, köszönöm elnök úr. de Lange kollega szól hozzá. Köszönöm szépen Dantan kollégának a nagyon alapos jelentését, és a legutóbbi hozzászólóhoz kapcsolódok az EU versenyjoggal kapcsolatban. Ugye elhangzott, hogy az európai versenykeretet, a versenyjog kereteit a különböző tagállamok különbözőképpen értelmezik, és javaslatokat is hallottunk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne javítani ezen. Úgyhogy ezt szeretném folytatni. Hollandiában az ágazaton belül megállapodásokat kötünk, például állatjólét, fenntartható termelés. Ez azt jelenti, hogy a gazdáknak több házniuk munka, a, gaz, a gazdaság munka módszereibe. Mert megállapodtak a szupermarketekkel, gyárakkal, stb hogy a környezeti normákat, az állatjóléti normákat mindannyian növelik. Jelenleg a gazdák azonban azt jár, most azt látják, hogy az ő ráfordításuk valóban nagyobb árakat eredményezett, de az ő nyereségük nem növekedett. Úgyhogy a gazdaságtól a fogyasztóig való lánc hosszán nem lehet teljes meg, hosszában olyan megállapodást kötni, amiben benne van az árelem is. Vagy a termelések termelés mennyiség. Úgyhogy Dantán úr arról szeretnék beszélni, hogy azt hogyan tudjuk biztosítani, hogy az ilyen jellegű megállapodások a termelési láncban, tehát a gazdaságtól a fogyasztóig, ne csak, hogy jobb terméket eredményezzenek, hanem jobb nyerességrést is a gazdaságok számára, mert csak így van értelme a gazda szempontjából a beruházásnak. És tudjuk, hogy jelenleg milyen nyereségréssel dolgoznak sokan a gazdák közül sok ágazatban. Erről kellene beszélnünk. Van néhány ötletem, Danten úr. Danten úr azt kérte eleve, hogy járuljunk hozzá, vegyük ki a részünket, úgyhogy én ezzel kívánok hozzájárulni. Azzal szeretném befejezni, hogy az általában véve a kihívás a mezőgazdaságpolitikával kapcsolatban az, hogy azt biztosítsuk, hogy a gazdák jobb árat kaphassanak termékeikért. Ez, hogy azt, hogy ezt hogyan érjük el a megreformált mezőgazdaságpolitikával, ezt kell megbeszéljük. De nagyon fontos a versenypolitika szempontjából is, sőt, talán lehet, hogy még fontosabb. Mert akkor, amikor a mezőgazdaságát liberalizáljuk, ha egyre kisebb és kisebb kapköltségvetések vannak, mert ugye ezt kapjuk, és ez így lesz a jövőben is, akkor bizony a, sokkal jobban kell figyelni a versenyre, meg az ára. Nagy örömmel fogok együtt dolgozni Danten úrral, és a cukorra vonatkozóan van egy kérdésem. Azt javasolja az előadó, hogy folytassuk a, tartsuk fenn 2020-ig a kóta rendszert bár nem vagyok a kvóták nagy támogatója, most mégis egyetértek vele, mert látom, hogy addig legalább tehetünk valamit. De szeretnék további részleteket kapni, hogy mit szeretne majd 2018-ban. Attól tartok ugyanis, hogyha a mostani jelentés az azt jelenti, hogy igen vagy nem a kvóta fenntartásával, akkor tulajdonképpen azt, jelez, azt vetítjük előre, hogy előbb-utóbb le, leszámolok vele. Ha 2020 a végleges határidő, és a jelentés azt tartalmazza, hogy hogyan fogunk átállni akkor, hogyan készítünk, készülünk fel rá, vagy pedig a jelentés még, a 2018-as jelentés megint arról fog szólni majd, hogy fenntartsuk, vagy ne tartsuk fent, mert attól tartok, hogy 2018-ban ugyanezzel szembesülünk. Köszönöm szépen, George Lyon először. Uh, Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálok Michel Dantannak, igen részletes, nagy volumenű jelentés, rengeteg módosítóval, és először is üdvözölni szeretném azt, hogy mennyire komolyan próbálja a tanács és a bizottság támadását visszaverni, hogy nem a végrehajtási aktusra térjenek át a delegált, tehát a felhatalmazáson alakuló jogi aktus helyett. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez is, biztosítani kell azt, és majd a, tanács a a tárgyalások során, hogy ezt is nagyon határozottan felvetessük az igen fontos következő tárgyalási napirendre. Nos, Michel előadását hallgatva az erősen szabályozott piac régi rossz napjaira emlékeztem. A termelők számára nagyon kevés előnye volt. Volt néhány olyan javaslat, amely szerintem egy túlzottan e felé mutat. De mégis e szakbizottság, illetve a parlament meg kell, hogy tegyen mindent azért, hogy erősítse a piacot és a termelőket, hogy a lehető legjobb árat kaphassák a piactól. nélkül persze, hogy a mezőgazdasági piacot torzítanánk, és a legtermelő, vagy a legtermelékenyebb termelőket büntetnénk. Azt kell biztosítani, hogy megfelelő egyensúly legyen. Ez van mindannyiunk érdek, minden termelő érdekében, akik beruházásokat hajtottak végre, és elvárhatják joggal, hogy az egységes piac hatékonyan működjön az ő érdekükben és Európában. Uh, fontos, hogy azonos feltételek mellett férjenek hozzá az EU belső piacához. Michel javaslata alapján nagyon fontos, hogy meg tudjuk ítélni majd azt, hogy nem mélyíti -e a nem súlyosbítja, nem köti -e meg jobban a termelők kezét a piacon. Nem tudom, hogy lesz-e majd idő rá, de szeretném megkérni, hogy mondja el, hogy a 156-os cikkkel kapcsolatban hogyan képzeli el azt a rendszert, amit ott eh, soft landingnek, tehát egy ilyen puha kivezetésnek eh, vezet, hogy hogyan eh, képzeli el azt, hogy támogassa azokat, akik a kóták fölött termeltek, és hogyan bűn, illetve kóták alatt termelnek, és hogyan akarja büntetni azokat, akik többet. Ez egy kicsit, eh, illetve érdekes, érdekesnek eh, tűnik ez a javaslat, hogyha erre kitérnek. Köszönöm szépen. Köszönöm, George. Harvish. Feito. E eu gostaria de sublinhar esse trabalho e... Itt nagyon sok jó munkát végeztek, ezt mindenképpen szeretném kiemelni. Tehát a termelői szövetségek erősítés az egy nagyon jó dolog. Nem szabad, hogy csak az új szervezeteken keresztül eh, történjen ez, hanem már a meglévő szervezeteket is támogatni kell, ez gondolom, hogy nagyon fontos. És egyébként még egy dolog. Van egy eh, gazdasági versenyképességére eh, irányuló lépésünk, és azt szeretnénk, hogy stabil legyen a helyzet, és egyensúlyba kerüljön ez a mezőgazdasági piac más harmadik országok piacához képest. Tehát nagyon fontos a piac ö, alapú gondolkodás ezekkel a szervezetekkel kapcsolatban. Ezt nem lenne jó, hogyha csak a kockázatokat próbálnánk az új eszközökkel szabályozni. Miért? Azért, mert a mezőgazdasági piacokon ez a dolog, például a tej szektorban ez úgy történik, hogy nem mindig egyezik meg a kereset és a kínálat. Előfordulhat, hogy nagyobb eltörések vannak, és így nagyobb feleslegek termelődnek, amelyeket utána később kell piacra dobni, és ez a termelőket abban a szektorban a nyomás alá helyezi. A mai helyzet azt mutatja, hogy hatalmas költségek és nagy erőforrások, nem csak az állatok, más termelési eh, tényezők is vannak, amelyek nagyon költségesek, és emiatt veszélyes helyzetbe hozhatják az Európai Uniós gazdákat. A az értékesítésével kapcsolatban pedig nagyon fontos az igazságoság, de van még egy dolog. Ugyanis Portugáliában 26 százalékkal csökkentek az árak egy olyan helyzetben, amikor a költségek az infláció alatt helyezkedtek el, tehát a gazdák nem is tudták ezeket a költségeket csillapítani, tehát itt hiányzott az egyensúly a nagyon kis árrések miatt a piacon. Tehát ez egy nagyon is alapvető dolog, hogyha azt akarjuk, hogy a gazdáink túlélhessék ezeket az időket. Van még egy idő, még egy nagyon fontos dolog, ami a kereskedelmi egyezmények mellett nagyon fontosnak tűnik számomra. Nem szabad, hogy a mezőgazdaság valamilyen trumfá váljon, hanem nagyon fontos, hogy a kölcsönösség ezekben a dolgokban. Azt gondolom, hogy az Európai Unió versenyképessége szempontjából ez nagyon fontos a VT-val folytatott tárgyalások során. Köszönöm, Luis, és Freeman úr következik. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik ellenzik a kvóta, cukorkvóta meghosszabbítását. A cseh köztársaságban a kvóták semmi pozitív eredmény nem hoztak, és ez igaz a legutóbbi reformra is, a cukorára növekszik, és a fogyasztóknak ez nem igazán tetszik. Semmi jó nincs ebben a cukortermelőknek sem, úgyhogy ezért ellenzem a cukorkvótak meghosszabbítását. A kvóták nélkül ugyanis a piac sokkal jobban működik. Az Európai Bizottság javaslata az, hogy a kvótákat 2006-ig 2016-ig tartsák fenn. Kérdezem az előadót, hogy miért mondja azt, hogy a kvótákat hosszabbítsák meg a kvótarendszert. Látható, hogy a cukorrendszer nem segíti sem a gazdákat, sem a fogyasztókat, négy cukorgyár, cukortermelő cég előnyét szolgálja csak ez a rendszer, minek tartsuk akkor fenn. Köszönöm, köszönöm szépen, Péter Jára következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak a munkáját, de ezt röviden mondom, mert korlátozva van a hozzászólási időm. De azért köszönöm. Három megjegyzés. Egy a termelői szövetségek, közösségek, ezeket ismerjük, és a kereteket nem ismerjük, nem elég jó, nem tudunk elég erős kereteket kialakítani, mert a gazdák önfejűsége, individualitása eh, az elég nagy, úgyhogy túl erős, úgyhogy ez sen, nagy meglepetés nem okozok senkinek, de nagyon fontos, hogy legyen erős tárgyalópartner, de mégis a piac sokkal gyorsabban alakul, mint ahogy mi bárhogy is hozzá tudnánk járulni. A piacsal kapcsolatban az őszinteséget írtam fel magamnak. Két dologgal tudjuk befolyásolni a piacot, le, ha tetszik, hanem a, az export támogatás és a raktározás. Én azt támogatom, hogyha mind a két eszközt alkalmazzuk. Kérdés, és legyünk őszinték magunkhoz, a kérdés az az, hogy milyen áron. Milyen ártól utazzunk, avatkozzunk be, és kifizesse ezt az árat. Az előttem szólók mondták, hogy figyelnünk kell, nehogy azt az elvárásokat támasztjuk, hogy az 1980-as mezőgazdasági politikára te, ö, térünk vissza, hogy 50% a, a raktározás és 50% az export támogatás. Én úgy gondolom, hogy csak a rendkívül súlyos piaci egyensúly zavarnál lehetne ezt alkalmazni, nehogy a, a gazdák arra gondoljanak, hogy majd saját vállalkozásukkal egyből így kell reagálniuk egy-egy piaci, apró piaci zavara is. Tej, cukor, bor úgy gondolom, hogy fontos emellett megemlítenünk a pamutot is. Weiter, und wenn ja, bis wann soll eigentlich weiterhin bestehen? A gyapott piacot is mindenképpen meg kell vizsgáljuk, akarjuk, ha nem. Köszönöm, elnök úr, én is. A 330 oldalért én is köszönetet mondok a frakció nevében. A bizottsági javaslatai, ahogy a, a kollégák mondták, rendkívül pozitívan alakultak a munkája eredményeképpen. A igényelvel dolgozott, 24 cikket törölt, 179-et újraírt és 213-at módosított. A mi feladatunk most az, hogy mindent konstruktívan, mindannyian konstruktívan együttműködjünk, és a javaslatokat, a kompromisszumos javaslatokat úgy javítsuk, hogy a gazdák aztán azt el tudják fogadni és tudják használni. Kedves Mihály, néhány hatást nem tudunk felmérni, egyszerűen képtelenek vagyunk erre most. Egyrészt az, hogy milyen pénzügyi hatásai lesznek ezeknek a javaslatoknak, másrészt pedig milyen um, igazgatástechnikai hatásai, közigazgatástechnikai kiadásai lesznek. Ami a szándékot illeti, nos, teljes mértékben Brita Reimers véleményét osztom, minél kevesebb automatizmus, politikai döntés legyen, akkor legyen beavatkozás, amikor szükség van rá, de akkor gyorsan és hatékonyan kell tenni. Ami a tejet illeti, üdvözlöm a mennyiségek növelését, bár kritizálták is, hogy 70 ezer tonna túl sok lenne, hadd mondjam csak annyit, hogy ez az egész 140 gram per lakos Európában, úgyhogy szerintem sokkal többre kellene ennek a mennyiségnek lenni, ha már egyszer beavatkozunk. Nagyon kevés pénzébe kerül ez az adó fizetőknek, hiszen a mm, vajat felvásárolják a piaci zavarok elő, e, e, előfordulásával. A tej és a, bocsánat, a cukor és a bornál pedig támogatom teljes mértékben a tartalmát a módosítóknak és a megjegyzéseknek, mégpedig azt, hogy a, a a magasabb, az, hogy magasabb árat fizetnének a, kvótákkal a fogyasztók, azt nem fogadom, mert szerintem sokkal többet kellene, hogyha nem lenne kvóta Európában, sőt, ráadásul nem lenne elegendő cukor az ellátásban Európában. A cseh kollégának csak annyit tudok mondani, hogy az acélnál például nincsen kvóta, és mivel Európában nagyon sok acélművet bevál, bezáltak, mert Brazíliából meg Kínából olcsóbban vették meg, néhány éve most az a helyzet, hogy az acél ára 400%-kal növekedett néhány hónapon belül. Szeretném, hogyha a fogyasztóknak nem kellene ilyen cukorár és egyéb ár növekedést megtapasztalni. A fogyasztók helyzetét erősíteni kell, az európai sokrétűséget figyelembe, külön különbözőséget figyelembe kell venni, és javítani kell az értékteremtést is. A cél, elsősorban az Európai Unió célja az, hogy a válság idején is biztosítékot tudjunk szervezni, hogy továbbra is 500 millió fogyasztó biztonsággal legyen ellátva. Szeretném egyben megjegyezni azt is, hogy a mezőgazdaság Európában igen nagy mértékben járul hozzá, vagy és járult hozzá eddig is a jólét növeléséhez. Két dolgot. Tegnap egy eh, gazdánál voltam, és a 60. születésnapja alkalmából egy beszédet is mondtam, és megnéztem, hogy 52-ben az európai mezőgazdaságban mi volt a helyzet, két számot. Ausztriában a vaj egyfőres, egy hónapban leadandó, illetve felhasználandó 200 g volt, és hetente 42 centért euróban, mai euróáron 35 tehát 42 cent értékben vajat és 35 cent értékben lehetett húst leadni. Nos, a gazdák tehát nagyon értékes hozzájárulása nagyon értékesen vállalják részüket a fejlődésben, és úgy gondolom, hogy biztosítani kell számunkra az, hogy megfelelő értékteremtéssel a jövőben is ezt megtessék. Grazie Albert, Köszönöm Albert, és az utolsó felszólaló jön. <coughs> Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm. Köszönöm szépen el. Először is gratulálok már az előadónak, hiszen fantasztikus munkát végzett annyi jó hozzászólás volt, hogy senkinek az idejével nem akarok visszaélni, úgyhogy, és csak egy általános megjegyzést mondok el, ami véleményem szerint nagyon fontos. És eddig még nem hangzott el. Tehát. A mezőgazdasági szakbizottság az Európai Parlamentben, tehát mi, biztos, hogy egy nagyon egyenes kérdése kell, hogy válaszoljunk majd a, jelen, a jelentés irányának kérdésére. Nem hiszem, hogy baj lenne, hogyha meg kell, megvédjük az európai mezőgazdaságot és a gazdákat, ez a feladatunk, és ezt mi meg is tesszük. Aggaszt azonban az, és Esztert Ismétlem, ha jól értettem őt. Tehát, ha kisebb, szorosabb, több éves pénzügyi kereteink lesznek, tervünk ennek az egésznek az eredményeképpen, akkor vajon hogyan tudunk felkészülni majd erre? Hogyan tudunk majd pénzt szerezni mindenre? Már pedig erre fel kell készülnünk. Ez erre a vitára fel kell készülni, mert nem biztos, hogy egy nagyon kellemes beszélgetés lesz belőle. Na végre elmondtam. Köszönöm. Bene, grazie. Köszönöm. Mindenkinek köszönöm, hogy felszólalt. Most pedig Pacséko igazgatónak adom meg a szót, és aztán visszaadom a szót Mise Dante-nek. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném köszönni Danten úrnak a munkáját, hiszen ő jelentéstevőként nagyon sokat tett azért, hogy egy igen részletes jelentést és írjon, és mélységében megvizsgálja mindazokat az aspektusokat, amelyek a reformjavaslattal kapcsolatosak. Most minden egyes módosítással nem tudok külön-külön foglalkozni, nincsen rá az idő sem, de azért néhány fontos kérdésre visszatérnék. Az első ilyen a termelői szervezetek kérdése. Szerintem teljes mértékben egyetérthetünk azzal, amit Danten úr fogalmazott meg a javaslatában, mi szerint erősítsük a termelők ágazati szerveződését azt is szeretnénk, hogyha együtt tudnánk dolgozni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Ezt ő maga is felismerte, az ágazati megközelítést kell erősíteni, de anélkül, hogy a kartelek kialakulásához vezetne a helyzet. Ezért kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy helyes egyensúlyt találjunk az ágazati megközelítés és a versenyképesség, illetve a versennyel kapcsolatos problémák között. Azután a piacszervezés, illetve a biztonsági háló kérdése. Danten úr megőrzi nagy részben a jelenlegi megközelítést, mi szerint van egyfajta piaci orientáció néhány módosítást javasolt, de ezek a módosítások elsősorban megérdemlik azt, hogy részleteiben megvizsgáljuk őket. De szeretném felhívni az önök figyelmét egy fontos gondolatra. Mi úgy gondoljuk, hogy a mezőgazdasági piacok válsághelyzeteit úgy tudnánk megoldani, hogyha különleges megközelítést alkalmaznánk. Azért, mert itt rugalmasságra van szükség, és az egyes válságok specifikumait kell mindig figyelembe venni, amikor megpróbáljuk megoldani azokat, és a referencia árak növelésére ebből a szempontból szükség lehet. Tehát itt még nagyobb rugalmasságra van szükség a válságokra való válaszadásban. Nem szabad, hogy ezeket a referencia árakat csak egyszerűen vakon felemeljük, de egyébként nem is ezt javasolja Danten úr a jelentésében. Más gondolatok, amelyekre itt ma rámutattunk, Egy ilyen gondolat a cukorkvóta kérdése. Danten úr a cukorkvóta kérdését a közös piacszervezés kérdéskörébe visszautalja. Mi úgy gondoljuk, hogy elérkezett az az idő, amikor a cukoripar magát az, a világon a cukor kereslet növekedése nek köszönhetően el tudná tartani. Tehát szerintünk elérkezett az az idő, amikor a maga lábára állhat a cukoripar, és egyrészt az importjainkat is növeljük, másrészt nem szabadna azt megengedni, hogy a cukoripar ne használja ki ezeket a világpiaci lehetőségeket, amelyek most kínálkoznak. Ami pedig a szőlőtermesztést illeti, ez sem szerepelt a mi javaslataink között, de most mégis itt van az asztalunkon. Egy magas szintű munkacsoport most éppen vizsgálja egyébként, hogy hogyan is lehetne a parlamenti képviselő urak felvetéseire reagálni, hiszen nem szeretnénk azt, hogyha a szőlőborpiac, miután itt megint csak expanziós lehetőségek állnak előtte, megszenvedni azt a mostani piaci vált, rendtartási változtatást. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Valóban nagyon sokat kell majd együtt dolgoznunk, és most pedig Michelnek visszaadom a szót. Merci, tout d'abord pour Köszönöm szépen. Először is a köszönő szavakat köszönöm blogban fogok válaszolni a felvetett kérdésekre. Cukor az első ilyen. Nagyon világosan kell, hogy lássuk azt, hogy itt egy három éves ciklusban gondolkodunk. Már jó néhány olyan jelentésről szavaztunk, a TESZ jelentés ilyen volt, amelyet igen nagy többséggel megszavaztunk, 2010 11 júliusában került az asztalunkra ez az anyag, itt jó néhány javaslat szerepelt, úgyhogy most szerintem nem szabad, hogy az egy évvel ezelőttihez képest 180 fokos fordulást hajtsunk végre. Éppen ezért gondoltam én azt, hogy az akkor eldöntött irány csapás vonalán kell haladjunk. Aztán a szőlő termesztés, egyetértek a felvetett gondolatokkal. Valóban van egy magas szintű munkacsoport, majd meglátjuk, hogy ők mit eszelnek ki. Minden esetre jelenleg van egy hatályos jogszabály ezzel kapcsolatban, és azzal nem szabad, hogy teljesen szembe menjünk. Tej. Három év alatt háromszor ö, szavaztunk a tejkóták bevezetése ellen. Mi parlamentként. Éppen ezért gondolom azt, hogy ezt a gondolatot nem szabad megint visszavezetnünk ebbe a mostani anyagba, de majd megnézzük azt, hogy milyen módosítások érkeznek ezzel a témával kapcsolatban. Nekem azonban úgy tűnt, hogy a javaslatokat mindig lehet javítani, lehet kiegyensúlyozni. Nem az a célunk, hogy leállítsuk a tejtermelést, de azért 5-10-15-20 százalékkal lehetne csökkenteni azt. Amikor legutoljára tejpiaci válság volt, akkor arra próbáltuk rávenni a nagy termelőket, hogy csökkentsék a termelésüket. Tehát ennyit azokról a kérdésekről, amelyeket felvetettek. de természetesen még várom a módosításokat, és azok fényében majd megvizsgáljuk a helyzetet. Ami a raktározást illeti, szerintem mindannyian egy hullámhosszon vagyunk. Nézzük meg, hogy hol is van a biztonsági háló. Mik a referenciárak? Az intervenciós árak általában az intervenciós ár a referenciaár 80%-án van, ez ugye a katasztrófa helyzetben való beavatkozást teszi lehetővé, azonban nem gondolom, hogy nagyon, kev, nagyon sok olyan európai ö, mezőgazdasági vállalkozó lenne, amely képes ennyi pénzt hirtelen ki ö, az asztalra tenni. Gondolok akár a húspiacra, ugye itt egy 2000 eurós tonnánkénti árról van, szóval minden piacnak megvan a maga ára. És ilyenkor ugye tartalékolási helyzetre van szükség, hiszen a válságból így lehet kilábalni. Ilyenkor csak az az egy cél van, hogy a katasztrófát elkerüljük, a legnagyobb katasztrófát. Szerintem filozófiai értelemben nem lenne túlságosan korrekt az, hogyha a múlt árnyait ismét elő felélesztenénk. A gyapotot illetően, vagy a gyümölcspiacra vonatkozóan visszautalnék arra, amit az árnyékjelentéstevők mondtak. A 88-as cikk ugye a banánra, illetve az átalakított gyümölcs termékekre vonatkozik. Tehát itt figyelembe kell venni az előző cikk hozzáadását. Mindenki, aki ehhez hozzá kíván majd tenni valamit, természetesen várom a kontribúciókat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Michel, és szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy a módosítások beterjesztésének határideje július 10-12 óra dél. Nagyon sok munkánk lesz. Szeptember-októberben kell majd kondenzálni az összes módosítást, és remélem, hogy Michel munkájával együtt ö, néhány lényegre törő módosításba tudjuk majd koncentrálni ezeket. Nézzük most a következő napirendi pontunkat. Lavia úr jelentése, közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomon követése. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy Giovanni Lavia jelentéséhez július 9-én 12 órakor lesz a módosítások beterjesztésének határideje. Giovanni Pacsőkónak adom meg a szót a bizottságtól, aki majd szintén ezt illusztrálja ezt a kérdést. Köszönöm szépen! Nos hát, ahogyan már te, kedves elnök úr is, illetve Danten kollégánk elmondta, én is csak emlékeztetni tudok arra, hogy mennyire fontos ez a mai nap, hiszen ma a parlament először hivatalosan elő tudja terjeszteni egy olyan munka gyümölcsét, amely már hónapok óta ö, tart, de egy új kontextusban végzett munkáról van szó, amelyben én és a jelentéstevők, Danten és Kapulás urak, új javaslatokat, megoldási kulcsokat javasolunk, amelyek az európai gazdák egy globális gazdasági helyzetbe való beillesztését célozza. Ez a, az út egy közös agrárpolitika kialakítását célozza, amely nem bünteti a gazdákat azt szeretnénk, hogy a négy javaslat együtt jelentse azokat az eszközöket, amelyek megfelelnek az európai gazdák által már nagyon régóta támasztott kéréseknek. A Lisszaboni szerződés fényében az a feladatunk, hogy a gazdákat bevonjuk a valóban hatékony közös agrárpolitika kialakításába, annak érdekében, hogy mérhető előnyökhöz juthassunk. 2010 májusában a parlament már kimondta azt, hogy a gazdák életét könnyebbé szeretné tenni. Ezt egyébként már többször is hangsúlyoztuk, különböző jelentésekben, Dilájó jelentésére gondolok 2010 júliusában, vagy pedig a 2011 májusában a DESZ jelentésre. Ezekben ugyanis a parlament kimondta hogy egyszerűsíteni szeretnék azt az igen bonyolult bürokratikus gépezetet, amely nagyon nehezen megvalósítható az európai gazdák számára. Ezt a 2013 utáni kapra vonatkozóan szeretnénk megvalósítani. Tehát egyszerűsítés a kulcs szó. A cél a legfontosabb módosítások, a bizottsági javaslatokhoz képest most kerülnek megfogalmazásra. Nos, hát nagyon sokszor kimondtuk már ebben a szakbizottságban, nagyon sok jelentés kapcsán, hogy az egyszerűsítés mit is jelent számunkra. Az, hogy a gazdáktól ne vegyük el a drága idejüket administratív, bürokratikus feladatokhoz, vagy rá. Éppen ezért szeretnénk azt, hogyha a módosítás életbe lépne a bizottsági javaslathoz képest. Tehát azt szeretnénk elérni, hogy a gazdás a közvetlen kifizetések esetében egy több éves kérvényt nyújthassanak be, amelyben aztán éves megerősítést kell csak benyújtaniuk. Így aztán mindazok, akik nem változtatják meg a gazdasági szerkezetét vállalkozásuknak, nem kell újra és újra beadják az összes dokumentációt, hiszen az azonos gyakorlatilag az előző évével. Ezt szeretnénk elérni, és ilyen szempontból a technológia is segítheti a gazdákat, hiszen nem olyan régen a bizottság egy végrehajtású jelentést, jelentés rendeletet alkotott. Tehát nem szeretnénk azt, hogyha a gazdák életét megkeseríteni a túl sok bürokratikus munka, túl sok papírmunka. A bizottság azt javasolja a technikai segítségnyújtás címén, hogy a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vegyük. De én úgy gondolom, hogy a gazdák által igénybe vehető szolgáltatások között kell, hogy szerepeljenek azok a fajta támogatások is, amelyek a piacra jutást segítik. A módosításaimmal azt javasolom, hogy a szankciók rendszerét átláthatóvá tegyük, ez ugye nem túl kellemes a gazdák számára. Azt szeretnénk tehát, hogy minél kevésbé kelljen a szankciók rendszerével élni. Aztán a figyelmeztetési rendszer tulajdonképpen a gazdák felé kellene jelezze az, hogy a gazda hibát követel, és ennek köz, következtében el lehetne kerülni azt, hogy egy kis figyelemi probléma nagy szankcióhoz vezessen. És ez szerintem hatalmas előrelépést jelentene mindazon ö, becsületes gazdák számára, akiket igenis is védenünk kell. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy például Desz úr a fül ö, bevalók, a, fül, a fülbevalókkal kapcsolatban Ugye voltak olyan problémák, hogy bizonyos gazdák a jobb vagy bal oldalt összekeverték annak fényében, hogy előről nézték, vagy hátulról az állatot. Most ilyen ö, problémákat nem szabad csalásként ö, kezelnünk, és arányosan kell ezeket a ö, szabálysértéseket ö, kezelnünk. hiszen itt a felelősséget is mérlegelnünk kell a felelősség kérdését. Nézzük a szankciókat továbbra is. Ezzel kapcsolatban van egy olyan téma, amelyről majd holnap fogunk beszélni, de mégiscsak a szankciókra vonatkozik. Miről is van szó? A greening témájára gondolok. a greening nem megfelelő mm, bevezetése nem kellene, hogy az alap kifizetéseket kockára tegye. Ez tulajdonképpen azt jelenteni, hogy azok a gazdák, akik a greening alá nem vetik alá magukat, csak egész egyszerűen a greening összegét kellene elveszítsék, és az alap kifizetést nem de természetesen ez azért is fontos, hogy ezt helyesen ö, vegyük figyelembe, mert ez az új közös agrárpolitika első fázisában érezhetővé válik majd. Nem csak a gazdákat, hanem a tagállamokat is be kell vonnunk ebbe a folyamatba. És ebből a szempontból jó lenne az is, hogyha egyszerűsítenénk a rendszert, és főként teljesítményelvűvé tegyük. A bizottság javaslata alapján a tagállamok maguk fogják meghatározni, hogy hány kifizető szervezetet tartanak fenn, és ezáltal még fontosabb szerephez jutnak ez utóbbiak. Ezzel kapcsolatban eleinte úgy gondoltam, hogy másként kellene ezt kialakítani, inkább egy egységes nemzeti kifizető rendszert támogattam volna, azonban miután a tagállamok alkotmányai és meglévő struktúrái igen eltérőek, ezért végül is meggyőződtem arról, hogy a bizottság javaslata jó, csak kisebb kiigazításokra van szükség. De egy azért biztos. Most az alkotmányos berendezkedéstől függetlenül a kifizető szervezetek biztos kifizetési határidőket kell, hogy garantáljanak. Ugyanis a gazdák az administratív típusú késések miatti kifizetési késésekért nem tehetőek felelőse, és ugyanakkor pont ők azok, akik megszenvedik ezeket. Őket nem lehet ennyivel elintézni. Ugyanakkor a tagállami szintű ö, kezelést kell lehetővé tenni az ellenőrzés területén is, illetve a minőségellenőrzésben szerintünk ugyanis úgy gondoljuk, hogy szerintem ugyanis le lehet csökkenteni ezzel a hiba százalékokat, és a tagállamokat rá lehet kényszeríteni arra, hogy jobb ellenőrzést végezzenek. Ami a vidékfejlesztést illeti, itt néhány javaslattal éltem. Először is szeretnék rámutatni arra, hogy a 30-as cikkben, vidékfejlesztésre vonatkozó cikkre gondolok, amely a kettős finanszírozást teszi lehetővé, és itt csak a biogazdálkodásra vonatkozik. Nos, ezt kiterjeszteném az összes 29-es cikkben tart, található területre, ami pedig azt jelenteni, hogy mindazok, akik környezetvédelmi és mezőgazdasági intézkedések alá esnek, szintén megkaphassák ezeket a támogatásokat. Tehát nem csak a biogazdálkodásokra gondolok, hanem az összes többi 29-es cikk alá eső szektorra is. Ami pedig a parlament Lisszaboni szerződéshez való igazodásához, ugye a horizontális munkákról munkákra gondolok, szeretnénk elérni, hogyha a vidékfejlesztés területén nemzeti és nem program alapú megközelítést alkalmaznának. Ez egy olyan téma, amelyről már igen sokat beszéltünk itt a szakbizottságon belül is, és én magam nagyon sok javaslatot fogalmaztam meg a bizottsági eredeti javaslat módosításaként. Ugye itt nemzeti kompenzációkat kellene kidolgozni, annak érdekében, hogy a jobban gazdálkodó régiók felszívhassák azokat az összegeket, amelyeket a kevésbé jól gazdálkodó régiók nem tudtak felhasználni. A többi jelentéstevővel is beszéltem erről a témáról, de aztán végül is nem sikerült közös vízióra jutnunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan is látjuk ezt a helyzetet, majd meglátjuk a kompromisszumok, illetve a módosítások fényében. Hiszen itt egyszerre több rendeletről is van szó. Mire gondolok a, az innovát, innovatív együttműködésre? Tehát ezzel kapcsolatban most egyenlően nem mondanék semmit, ugyanis lehet, hogy a helyi illetve innovatív kezdeményezések először nemzeti szinten, és azután európai szinten kerülnek előírálásra, tehát több ellenőrzési szint lenne annak érdekében, hogy aztán végül maximum 100 ezer euróval támogassunk 50 projektet. Szerintem ez túl bonyolult, és nem lesz ugyanakkor olyan nagy hatása. Lehet, hogy jobb lenne, hogyha a bevált gyakorlatokat cserélnénk inkább ki, mm, és ezzel egyszerűbben lehetne megvalósítani ezt a célt. Ami az előfinanszírozási rátákat illeti, a 7%-os szintre való visszatérés szerintem a, abból fakad, hogy egy programozás mindenképpen figyelembe kell vegye a múlt tapasztalatait. Még szeretnék az új monitorizási rendszerhez is hozzáfűzni néhány gondolatot, hiszen ez egy új, újonnan bevezetett elem, és úgy gondolom, hogy itt különböző szankciók vannak. Az lenne a célunk, hogy egyszerűsítsük a piaci szereplők életét, egy egységes dokumentumot alakítsunk ki, amely rámutat majd arra, hogy mennyire hatékony a 2013 utáni kap, és a szankciók esetében ugyanezt tennénk meg, direkt kifizetések, vidékfejlesztési kifizetések, illetve az egységes piaci szervezés szempontjából. Azt is szerettem volna, hogyha a bizottság víz kirány, irányelv, illetve ö, peszticidekre vonatkozó irányelvvel kapcsolatos hatósági feladatait visszavonnánk. Ugyanis ezek olyan témák, amelyek nagyon fontosak, de ezt egy inkább egy adhok eljáráson belül kellene in, elintézni, vagy pedig a delegált jogi aktusok köréből kivennénk néhány olyan területet, amelyet lefektetnénk a jogszabályban. Tehát megneveznénk a jogszabályban, melyek ezek a területek. Szerintem az első hipo- hipotézis a jobb, vagyis az adhok megközelítés. És végül. Pénzügyi keret. Világos az, hogy mindazok a javaslatok, amelyeken most gondolkodunk, függenek attól, de minden esetre mindenképpen kapcsolódnak a bizottság pénzügyi tervéhez. Úgyhogy ha ebben hatalmas módosítások lesznek, akkor elképzelhető, hogy a mi jelentéseinkben is ehhez vonatkozó kiigazításokat kell majd elvégeznünk néhány olyan módosítást is javasoltam, amely a különleges körülményekre utal. Ugyanis nekem furcsa volt az, hogy az Európai Bizottság javaslatában a különleges helyzetekre a különböző állatbetegségei járványokat említi meg, de a növény járványokat nem pedig hát amennyiben az állatokat járványszerűen érinthetik betegségek, hát ugyanígy ugye a növényvilágot is érinthetik hasonló járványszerű betegség hullámok. És végül engedjék meg, hogy megköszönjem a munkát a árnyékjelentéstevőknek, Lion úrnak, aki rendkívül aktív volt, és nagyon sok javaslattal élt, és szeretném megköszönni a titkárság munkáját, a frakciók munkáját, akik nagyon sokat segítettek, saját ö, asszisztenseimnek is szeretném megköszönni a munkáját, akik nagyon sokat és nagyon jól dolgoztak, annak érdekében, hogy a módosítási javaslatokat véglegesíteni tudjuk. Köszönöm. Bene, grazie Giovanni, grazie anche a te per questo. Köszönöm Giovanni, nagyon jó munka volt ez is és nagyon bonyolult, sokrétű munkáról van szó. Nagyon sokan kértek szót, úgyhogy kérem mindenkitől azt, hogy röviden szóljon hozzá. Kezdjük Olenicsak újra. Bardzo chcę podziękować e, koledze sprawozdawcy za przygotowanie tego dokumentu. E, pragnę zwrócić uwagę, że ten dokument jest jak gdyby... Po... Ebben a dokumentumban azt olvashatjuk, hogy az egyes és kettes pillér a közös agrárpolitikán belül milyen fontos szerepel bír. Tehát valószínűleg itt még nagy változásokról kerül sor, akkor, amikor véglegesül az egyes és kettes pillérrel kapcsolatos munkánk itt a greeningre gondolok, és más kérdésekre épp úgy. Úgyhogy másfajta megközelítést kellene alkalmaznunk az ellenőrzések területén, illetve a közvetlen kifizetésekben, és mindenben, ami a kettes pillére vonatkozik. A dokumentum célja az, hogy átláthatóság legyen az egész szövegben tehát a konzulencia, a technikai segítségnyújtás a gazdák irányában, annak érdekében, hogy a közvetlen kifizetésekkel jobban tudjanak élni a gazdák, úgyhogy szerintünk a mostani javaslatok sokkal jobbak a korábbiakhoz képest. Ami az ellenőrzéseket, illetve a monitorozást illeti, a kap összes tevékenységével kapcsolatban, nem szeretnénk, hogyha túl sok pénzt pazarolnánk. Ugyanis ne felejtsük el, hogy itt ugye tagállamok pénzéről van szó, és az összes olyan adminisztráció, amely a kappal kapcsolatos, mind hatalmas költséget jelent, és ezért lenne fontos az, hogy költségeket csökkentsünk olyan területeken, ahol kiderül, hogy nincsen olyan sok hiba. Nos, hát itt ezeken a területeken a következő években csökkenteni lehetne az ellenőrzéseket. Ami pedig a szankciókat illeti, az ellenőrzések utáni szankciókat, Nos, hát itt azokat kellene megbüntetnünk, és csak azokat, a gazdákat, akik csalnak. Úgyhogy a szankciónak meg kell felülnie a jó, illetve rossz hiszeműséghez. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy lássuk, hogy hol, van a, hol kezdődik a csalás, és hol ö, van szó inkább egy egyszerű ö, hibáról. A kifizeté, kifizető szervezetek kell, hogy meghatározzák a helyzetet. Itt is nagyon nagy átláthatóságra van szükség, és egyszerű megközelítése. Amikor csak lehetséges, akkor próbáljuk meg egy egységes, egy kifizető ö, rendszer mm, megalkotását célozni. Ezzel nem csak az adminisztrációt csökkentenénk, hanem egyszerűbbé tennénk a gazdák életét is. Itt most több éves kérvények benyújtásának lehetőségéről beszélünk. Lássuk azt a példát, amikor mondjuk egy gazda három évente egyszer szeretne ö, kifizetést ö, kapni. Ezt nagyon sokan szeretnék a gazdák világából így intézni, Úgyhogy ilyenkor a dokumentumok ugyan nagyon jók, de ez nem jelenti azt, hogy nem marad más feladat a gazdák számára, de azt hiszem, hogy az első és második pillérrel kapcsolatos kialakított álláspontok után még vissza kell térnünk erre a lehetőségre. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok Giovanninak, kívánó volt a munkakapcsolat, és minden árnyék elő, előadóval ugyanígy. Így lehetett az, hogy nagyon jó ötleteket mondtak a bizottsági javaslatra a horizontális szabályokkal kapcsolatban. A kapreform izgalmas része nagyon sokak számára az első pillér, és a, az egyszerű gazdasági kifizetések nagyon sok gazda azonban azt is nézi, hogy ez a kontroll és a szankció része. Emiatt van a legtöbb panasz is. És ez az oka annak, hogy ez a dosszié ugyanolyan fontos, mint az összes többi. Alapvetően fontos, hogy ez pontos legyen. És megfelelő felügyelettel a kereszt megfeleltetési és a szankcionálási rendszerek is működjenek. Üdvözlöm éppen ezért azt, hogy a parlament álláspontját felvették a kiigazításokra, a megfeleltetésre vonatkozóan. Megint csak biztosítanunk kell azt, hogy a parlament szerepét ne higítsák fel a tárgyalások során. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében a bizottsággal ugyanígy kell tudnunk tárgyalni. az arányos és kockázat alapú felfogás a rendszerekkel kapcsolatban szintén olyan jelentés, vagy javaslat elnézést, amely fontos, és ami jó, hogy bekerült hasonlóan a helyi ellenőrzések számával kap, ö, kapcsolatos módosítóhoz, és hogyha jól akarjuk ezt a munkát végzni, eh, végezni, és nyilvánvalóan úgy akarják, akkor kell, hogy legyen egyfajta jutalmazási rendszer is, amelyet a, az ügynökségek az ellenőrzések alapján érvényesítenek. Örülök annak is, hogy lennek, vannak szankciók is. Nagyon fontos ezeknek a szerepe is. A korai figyelmeztető rendszer, ahelyett, hogy egyszerűen csak a büntetéseket rónánk ki, akkor, amikor a gazda nem felel meg a a kölcsönös megfeleltetésnál. Ez szerintem ez sokkal arányosabb válasz arra a helyzetre, amikor egy első hiba előfordulása miatt figyelembe vesszük a körülményeket, és nem egyből súlyos szankciókat rovunk ki. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a gazdaság körülményeit ne kelljen a gazdáknak az előírások miatt évente módosítani. Úgy gondolom, hogy csak a gazdaság ön működéséből adódó változásokat kell eh, az IX alapon bejegyeztetniük. Az elektronikus eh, azonosításra a billagozás természetesen nagyon fontos, a szankciók eh, erre vonatkozóan is természetesen fontosak, bár hogyha valaki mondjuk nem száz százalékig felel meg ennek a rendszernek, akkor nem biztos, hogy a legsúlyosabb szankciót kell rögtön kiróni, kell némi rugalmasság ebben a rendszerben is. Az egyszeri véletlenszerű tévedések nem szabad, hogy azonnali regisztrálási, a regiszterből való törlést ok, idézzék elő a szankciók fokozatosak kellenek, hogy jelen legyenek, és ehhez megfelelő kritériumrendszert kell kialakítani. De úgy gondolom be kell vezessük az általányos csökkentések elvét, mint utolsó lehetőséget csak a, a hiszen ezzel kockáztatjuk magát a mezőgazdasági alapot. A bizottság jelenleg mind azt vizsgálja, hogy a gazda minden nyomtatványt pontosan e, kitölte, nem pedig azt nézi, hogy e, milyen mértékben, e, mennyire megfelelően végezte a munkáját a gazda. Úgy gondolom, hogy természetesen fontos látni, hogy milyen hibákat követtek el, akár a gazdák, akár a kifizető ügynökségek, de ami sokkal fontosabb elvéleményem szerint az az, hogy az alapok felhasználása megfelelő-e összességét tekintve. Giovanni, még egyszer hadd mondjam el, hogy kiváló munkát végeztél, és nagyon jó volt veled együtt dolgozni. Remélem, hogy ezt a fajta munkaviszonyt a következőkben is meg tudjuk tartani.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 Ott folytatom, ahol George abba hagyta. Én is úgy gondolom, hogy kiváló gondolatok vannak ebben a jelentésben, és én is örülök sok mindennek, ami észszerű, okos formában került itt megfogalmazásra. A gazdák számára egyszerűbbé, könnyebbé fogja tenni az életet sok szempontból. Ahogy George mondja, évről évre jöttek eddig a mindenféle rendelkezések, de semmi változást nem jelentett a gazda számára, pedig rendkívül nagy fáradtsággal tett eleve eleget az előírásoknak. Egyetértek azzal is, hogy a korai figyelmeztetési rendszer fontos, Jelenleg ugye sokkal inkább egyfajta rendőrségi ellenőrzés van, mint egy olyan a rendszer, ami segítené a gazdákat. Ez a fajta sárga kártya remek, jó, remek gondolat, figyelmeztet, felhívja a problémára a figyelmet, hiszen a gazdák döntő többsége amúgy is fel akarja, meg akarja oldani a problémákat, és meg is fogják tenni, és sokkal könnyebben fogják tudni kezelni ezután a helyzetet, regionális szinten is jobb eredmények születhetnek így. Az adminisztrációs költségek amúgy is túl magasak, ha ilyen rendszerrel egyszerűsítjük, az kiváló. Nagyon jó a technikai jellegű hibák, vonatkozó javaslat, egy elgépelés, vagy féletlen nem kitöltés. Tudjuk, hogy ez eddig egy olyan gyenge pont volt, amire egyszerűen nem figyelt a bizottság. Mi mindig mondtuk, hogy a CIDB soha nem lesz száz százalékig jó. Nekünk lett igazunk, de nem hallgattak ránk, Úgyhogy végre itt az ideje, hogy végre ne büntessük meg a gazdákat a, a technikai jellegű hiekért. Akkor, hogyha mondjuk a, az egyszeri gaz, kifizetéseknél ö, lazák voltak, de nem egy ilyen technikai jellegű ö, nyomtatvány kitöltésért. Meg kell továbbá egy sor, elég, sor dolgot még néznünk, amit javíthatunk, de ehelyett, hogy most belemennénk a részletekbe, amire további időnk lesz még, még egyszer megköszönöm az előadó munkáját, erre kiválóan lehet építeni, és a jövő is jobb lehet ettől. Köszönöm. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła. Köszönöm szépen. Most pedig Smithson úr következik. Köszönöm szépen. Itt egy nagyon technikai szempontból is komplex jelentésről van szó, és a mi árnyékjelentéstevőnk ö, sajnos nem tudott most itt lenni. Minden esetre azt hiszem, hogy üdvözölhetjük őt innen a mostani útján. Itt a kap ö, alapreformjáról van szó. Talán fel ö, dereng, valami kis remény arra vonatkozólag, hogy kicsit jobb lesz a helyzet. Itt ugye főként a juhok elektronikus identifikációjával kapcsolatban merülnek fel bennem kérdések. Reméljük, hogy a mostani jelentésben ezekre a problémákra is valamiféle választ fogunk tudni adni. Az arányosság elnökségével kapcsolatban figyelmeztetnék arra, hogy mennyire nehéz ez a helyzet, akkor, amikor a tagállamok intézik a dolgokat, hiszen nagyon sok kritériumot a tagállam határoz meg, és erre igen sok panasz érkezett. Szerintem fontos lenne ezt is hangsúlyozni a jelentésben. Van néhány olyan pont, amelyeket szeretnénk, hogyha erősítenénk, ilyen a Do No Harm Cup, itt a fenntarthatatlan ö, gyakorlatokat szeretnénk megszüntetni, és inkább a jobb vagy a bevált gyakorlatok cseréjére felváltani azt. Úgy gondoljuk, hogy ez a kap legitimitása szempontjából igen fontos, és a pénz spórolás idős spórolás szempontjából is. azt is szeretnénk, hogyha az élelmiszeripari termelés klíma ö, fenntarthatósága erősebb ö, módon jelenne meg az anyagban, hiszen ugye az élelmiszer termelés egyre inkább ö, ki van téve a klímaváltozás okozta problémáknak, és mindez a jobb víz, illetve talajfelhasználás módján lehetne kiküszöbölhető. Ami a fenntartható peszticid alkalmazás, illetve a vízkeret irányelvet illeti, ezeknek ugye, ezek már létező eszközök, amelyeket figyelembe kellene vennünk, és szeretnénk, hogyha ezeket minél hamarabb javítani tudnánk itt most előttünk áll egy lehetőség, amelyben javítani tudjuk a helyzetet, a standardeket magasabbra, vagy a mércét magasabbra tudjuk tenni. Köszönöm. pan Scott, następnie pan Rubix. Köszönöm szépen. Rubik úr következik. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna gratulálni a jelentéstevőnek. Nagyon jó munkát végzett. Ez egy nagyon fontos jelentés, de van egy olyan pont, amelyet szeretnék kiemelni. A 12-től a 15. cikkig a finanszírozásra vonatkozó, illetve monitorozásra vonatkozó anyagra gondolok, szerintünk, szerintem ezeket a pontokat nagyon át kell néznünk. A hármas címben foglaltak tetszenek, de itt is ki szeretném mondani azt, hogy akár a tagállam szempontjából. Nézzük. Nagyon fontos az, hogy látsuk, hogy a konzulenciák számának van egy minimuma, vagy egy maximuma, mondjuk évente. Ugye a tanácsadás, a konzulencia nagyon fontos a mezőgazdasági vállalkozások szempontjából, de ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy mik az új kap elvárások. Úgyhogy itt egy hatékony és világos jogszabályi környezetre van szükség. Dziękuję. W tej chwili głos zabierze pan poseł Rubiks, następnie pan poseł Des. Bardzo proszę. Most következik Des úr. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet ziņojums ir interesants, un viņš dod... Nagyon érdekes, köszönöm szépen. Láthatjuk azt is, hogy világosá válik a kérdés jó néhány témában. De azért még maradnak bennem kérdések is. A jelentés alapján azt gondolhatnánk, hogy a gazdák továbbra is kaphatnak közvetlen kifizetéseket. Most akkor mit jelent, mi a pontos definíciója az aktív gazdának? Kettes kérdésem. ...2003 júniusi ö, anyagokra alapozzuk de hát azóta nagyon sokat változott a helyzetet. Például Lettországban több százezer hektárral több földet vontak be a termelésbe, a mezőgazdasági termelésbe, mint ami a 2003-as szint. Tehát ezeket azért figyelembe kellene venni, átmeneti időszakokat kellene beiktatni. Románia és Bulgária biztos, hogy nem felelnek meg a követelményeknek, de szerintem más országoknak meg nincsen szüksége opcióra. Tehát ez a 2014-es dátum nem szabadna, hogy nyitott opciókat hagyjon. Vannak olyan régiók minden országban, amelyek távol lesnek, vagy ilyen vagy olyan kritériumok miatt nem felelnek meg a központi kritériumoknak. Az utolsó pan poseł Des, następnie pani Jegle. Köszönöm Jégle, asszonynak adom meg, Jégle úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallottam Giovanni Lavia e, jelentését. Rendkívül érdekes volt. A különböző elvek, kezdeményezések, és látom, hogy Giovanni nagyon figyelt arra, hogy az agrárreform bürokrácia csökkentéssel együtt eh, járjon, ahogy azt mi mindig is követeltük a parlamentben. Kiválónak tartom ezt. A gazdák újra meg újra minden éven új eh, beadványt kellett, hogy beadjanak, akkor is, hogyha nem történt semmi változás a csalás, illetve a hibák szintén nagyon fontosak, és nagyon a, nyilvánvalóan megbízható ellenőrzést akarjuk. Ezzel, ezen nem szabad változtatni, de de az egyszerűsítés mindenképpen fontos, éppen ezért ezt üdvözlöm. A szankciók módosítása úgy gondolom, hogy a frakció egy csapatként áll mögötted, egyértelművel kell tenni a nyilvánosság számára is, hogy az úgynevezett bázis kifizetések a keresztmegfelelést előfeltételezik a gazdáktól, és éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon jó kezdeményezés az is, hogy, hogy ezt útjára indítod, a, az agrárreform elfogadottságát ez nyilvánvalóan erősíteni fogja a gazdák körében. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy dönteni, csak akkor fogunk tudni erről természetesen, hogyha tudjuk, hogy milyen források állnak rendelkezésre, nincs még meghatározva hogy mi az, amit a gazdáktól elvárnak, és éppen ezért nagyon nehéz lesz Európában minden tagállam számára az összes különbség alapján egy egységes eljárást találni. Ez az 5%-os szabály, ami a tervezetben van, a jogalkotó javaslaton, de szerintem nem maradhat, ez túl nagy bürokráciát jelentene. Sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, hogyha hogyha ezt módosítanánk a szavazásnak. Köszönöm. Nie wiemy, jak to oceniają wyborcy. Pani poseł Jegle, następnie pani poseł Magines. Jekle asszony következik, és utána Guinness asszony. Köszönöm szépen, elnök úr és Lavia úrnak nagyon köszönöm a véleményem szerint nagyon jól átgondolt és átfogó jelentést, amit azt gondolom, hogy az összes jelentésünkbe be kell valamilyen módon sorolnunk struktúrájába, és fel kell ismernünk, hogyha a bürokrácia lebontásáról beszélünk, akkor itt nagyon is ott vagyunk, ahol valamit tennünk kell, és köszönöm az összes javaslatot. Azt gondolom, hogy a módosító indítványokban nagyon sok olyan pontot fogunk találni, ahol még majd belenyúlunk a sebekbe ilyen téren. Azt gondolom, hogy ez egy olyan jelentés, ami vagy elfogadásra kerül a gazdák részéről, vagy nem, és az adófizetőknél is vagy e, vagy éppen nem. De minden esetre azt szeretnénk, hogy az adópénzeket hatékonyan és célhoz kötötten költsük el, és ez a kap szempontjából rendkívül fontos. Meg kell gondolnunk azt, hogy mi az, ami célra vezető, és mi az, ami viszont csak bürokrácia. Mi az, ami árt tulajdonképpen az elveinknek, és mik azok, amik tulajdonképpen csak hibák, és hiszen tulajdonképpen lehet, hogy csak egyszer azt kell mondani, hogy nézzetek utána, és már is működik. Tehát itt nagyon fontos azért azt is figyelembe venni, hogy itt összegeket vissza is kellett téríteni, és gyakorlatilag ez már akárha csak a posta költséget veszük figyelembe az adófizető és a gazda részéről is, rengeteg többletmunkát, rengeteg ö, többletköltséget okozott, és ezt szinte senki nem tudja megérteni, hogy erre sor kerül. Tehát én azt gondolom, hogy az összes környezetvédelmi intézkedést a második pillérben is, greening, ként el kell tudni ismerni, és erre megoldásokat kell tudni találni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyeket kisebb üzemek is képesek betartani, hiszen hogyha a második pillérben agrár és környezetvédelmi lépésekről beszélünk, azokat persze, hogy a nagy üzemek sokkal könnyebben tudják betartani és megoldani. De ezt ezen segíteni kell. Nagyon fontos a jelentés szempontjából átfogóan, hogy a delegált jogi aktusok és az implementált jogi aktusokra nagyon nagy figyelmet kell folytatni, és én nem gondolom azt, hogy csak azért, mert a következő években több munkánk lesz, mint eddig, ezért kellene átadnunk eh, bizonyos munkaköröket a kezünkből. Én azt gondolom, hogy ez a mi feladatunk, erre váltott erre választottak meg bennünket, és azt gondolom, hogy az területen a következő évek során nagyobb elfogadottságot fogunk szerezni magunknak, mint parlament. Kérném, hogy még egy dolognak utána kellene nézni, és én is így spontán módon azt mondanám, hogy ez talán úgy van, hogyha nem változik semmi egy agrárüzemben, akkor ne kelljen állandóan folyamatosan kérvényeket benyújtani, hanem mondjuk 5 évente. De statisztikai célokból természetesen azért rá szükségünk van adatokra, tehát például az egyes kultúrákkal kapcsolatban szükségünk van bizonyos statisztikai adatokra, tehát ezt végig kellene gondolni, hogy ezt hogyan lehetne legjobban kezelni. Azt gondolom, hogy erre nézve fogunk tudni találni megfelelő megoldást, és én is nagyon köszönöm a munkát, és azt hiszem, hogy mindenki kinyilvánította azt, hogy ezek a jelentések, ezek valóban közösen e, kerültek kidolgozás, és csak is így lehetnek sikeresek, és ezt külön köszönöm, és kérem Önöket, hogy ezt a jövőben is így folytassuk itt a szakbizottságunkban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én meg asszony a következő, majd Reimer. Köszönöm szépen az előadónak én is, és támogatom az összes olyan megjegyzést, amit a zöldítés között mondott, és ami az alapvető kifizetésekkel kapcsolatos, kivéve a büntetéseket. A felügyeleti rendszere valóban kell a csalás és a hibás, hiba között különbséget tenni, és egy ilyen rendszert be kell indítani. De azt is meg kell nézzük, hogy az auditorok hogyan működnek, és mennyire nem rugalmas a rendszer hiszen nagyon sok tagállam fél jelenleg, a gazdák is félnek, és ezt a fajta félelmet kell tudnunk megszüntetni, hogy a gazdák ennélkül fogadják a felügyeleti szervek ellenőrző látogatásait. Tisztességes rendszer kell ehhez. A tanácsadói szolgálatok. Nyilvánvalóan látjuk, hogy egy jobb és mély rendszerre, mélyebb rendszerre van szükség, de minden tagolában megszorítások vannak, hogyan lehet mégis ezt biztosítani. Úgyhogy a magánszektornak lehetne itt szerepe. Erről is jó lenne, hogyha beszélnénk majd a módosítások között. Végül pedig eh, a szankciók, az a birkák elektronikus azonosításával ról már beszéltünk, hogyha a rendszer rossz, akkor azt kellene megváltoztatni, nem pedig utólag igazítgatni rajta. Teljes mértékben fogadom, amit a hibák körüli rugalmasságról mond, ezt valóban meg kell nézni, de meg kell talán össze majd tárgyalnunk azt, hogy mi miatt nem működik ez a rendszer, miért nem tökéletes. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vácsakovszki és Rámász asszony. Ja, auch ich möchte mich bei Herrn Lavia bedanken für Köszönöm szépen én is Lavia úrnak. Ezt a véleményem szerint nagyon jól sikerült jelentést. És lenne ezzel kapcsolatban egy kérdésem is, csak hogy rövid legyek. Tehát az a javaslat, hogyha nem történik semmilyen változás az üzemben, akkor ne kelljen új kérvényt benyújtani a gazdának, és ezt egyébként nagyon jónak tartom, támogatnám is, de sok olyan üzemnek nem segít ez, ahol a, gyakorlatilag a telepített növény vagy gyümölcs váltogatása miatt, a vetésforgó, illetve egyéb más változtatások miatt változtatnia kell a gazdának, és emiatt ilyenkor kérvény, új kérvényt kell benyújtania. Tehát, tehát lehetséges, hogy különbséget kellene tenni a vetés és a a zöld területek, amik valóban zöld területek között. Tehát, hogyha, hogyha vetés, akkor legyen vetés, és ilyenkor ne kelljen minden egyes új növényvetésekor új kérvényt tenni, hiszen néha a piachoz is igazodik a gazda, és ezt egyébként szeretnénk is elérni, hogy ez így legyen, ne kelljen minden egyes alkalommal új kérvényt benyújtani a gazdának. A másik dolog pedig hogy vannak dolgok, amik strukturálisan kis lépésekben fejlődnek. Itt egy fél hektárt hozzácsapnak a területhez, ott levágnak, stb. Na most mi történik akkor, hogy valamiféle könnyítést tudjunk ö, alkalmazni, tehát hogy azok, akiket mi tulajdonképpen támogatni szeretnénk ezért, hogy strukturálisan fejlődnek, nehogy megbüntessünk azért, mert hogy ők fejlődnek. És Tehát gyakorlatilag ugye nem azt szeretnénk, hogy mindenki akkor inkább maradjon statikusan abban a helyzetben, amiben volt. Ez nem a célunk ezzel a szabályozással, tehát gyakorlatilag valamiféle könnyítést kellene kitalálnunk erre. Egyébként nagyszerű ez az ötlet. Köszönöm szépen. Przepraszam jeszcze raz, pani poseł Reimer. Bardzo proszę, pan poseł Jarek Dziękuję bardzo. Gdyby pani poseł Jegle mówiła... Rájmász asszonyról elfeledkeztem, most jön Csikovszki kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, elnök úr. A 19. században volt egy lengyel szerző, Julian Port, aki azt mondta, hogy háromféle hazugság van. A normál hazugság, az ítélet és a statisztika. A statisztikáknál pedig mégiscsak úgy van, hogy még a gazda is nagy problémákkal küzdik. Lengyelországban legalábbis. Ami a számokat illeti, vagy ami a statisztikai adatok összegyűjtését, illetve a szankciók kirovását illeti, nos, mindez teher a gazdának. Bármilyen hibát ejt. Még ha az a legkisebb is, egy egyszerű hiba. Azt egyből csalásnak tekintik. Lengyelországban pedig több ezer bűnelkövető van emiatt, pedig szerintem nem csaltak ezek a gazdák, hanem csak tévedtek. Tehát duplán büntetjük őket. Egyrészt a kifizetést vonják meg tőlük, másrészt pedig bíróság elé is idézik őket az elkövetett hiba miatt. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy az előadó foglalkozik ezzel a problémával. Bürokratikus okok miatt nem lehet hogy a gazdák ilyen helyzetbe kerülnek. Ezt valóban meg kell szüntetni, ezt a problémát, ezt a teljesen túlzott szankcionálási rendszert és büntetési rendszert meg kell szüntetnünk. Nem szabad a gazdát egy figyelmetlenség miatt ilyen mértékű büntetéssel sújtatni. A következő kap periódusban ezt figyelembe kell venni, és nagyon köszönöm tehát az előadónak, hogy ezt a kérdést felvetette. És köszönöm a többi hozzászólóknak, e, és, és e, minden olyan e, beadványt, ami az egyszerűsítést enyhíti. Foglalkoznunk kell ezzel, hogy a gazdák nehogy a szankcionálási rendszer áldozatásává váljanak. Köszönöm szépen! Ez nagyon őszinte ügyészi, egy volt bíró véleménye volt. Most nézzük Kapula santos a volt mezőgazdasági minisztert. Köszönöm szépen, Lavia úr, én is gratulálok önnek, nagyon jó elemeket talált, és nagyon jól egyeztetett a többi előadóval. Arról van szó, hogy koherens legyen a munka. Persze nem egyszerű ez. Olyan javaslatokat kell előterjeszteni, amelyek az egyszerűsítést szolgálják, viszont szigorúnak kell lennünk. Nem szabad, hogy az a benyom, azt a benyomást keltsük, hogy az egyszerűsítést úgy akarjuk, hogy a szigort is feladjuk, tehát az ellenőrzésekét, vagy a felügyelet szigorát ezeken a területeken továbbra is meg kell tartani a komolyságot. Nagyon komplex a jelentés, technikai értelemben is, a kollega pedig kiváló munkát végzett. Két dolgot szeretnék most elmondani, amelyek tulajdonképpen az én holnapi jelentésemmel is összefüggnek. A szankciókkal kapcsolatban hogy külön szankciók legyenek az alapkifizetéseknél és a, a zöldítésre vonatkozó kifizetéseknél. Olyan mechanizmust kellene találnunk, amely nem teszi lehetővé azt, hogy aki ezt megszegi, a szabályszegésből ráadásul még hasznot is húzon. Nagyon pontos megfogalmazásra lesz szükségünk, a második szempont pedig a kettős finanszírozás. Nagyon meglepett az, hogy a bizottság a 30-as cikket felvette, amely a kettős finanszírozás alóli kivételekről szól. Az ökológiai, tehát a második pillérbeli és a greening, a zöldítés keretében. Nyilvánvalóan ez megfelel az én javaslataimnak is. Én is úgy gondolom, hogy az ökológiai a zöldítési intézkedésekkel én is ezt nyilvánvalóan azonosan fontosnak tartom, de a 30-as cikk a rendeletben azt jelenti, hogy mint hogyha kettős finanszírozást eh, indítanánk el vele, pedig nem így van, csak ez a látszat. A jelenlegi kifizetésekben valóban vannak eh, közös és eh, közvetlen kifizetések is ugyanarra a területre van ökológiai és környezeti intézkedési kifizetés is. Nem duplán való kifizetésről van tehát szó, a vidékfejlesztési szövegben például azt javasoljuk, hogy minden egyes intézkedés zöldebb, ökológiai jellegű legyen, mint maga a greening intézkedés. Ezek tehát azok a mezőgazdasági intézkedések, agroökológiai, mezőgazdasági környezetvédelmi intézkedések. Majd kell erről beszélnünk, hogy akarjuk-e a 30-as cikket, a határozott kivétel megfogalmazásával, vagy pedig inkább töröljük a 30-as cikket, mert ezzel azt fejezzük ki, hogy nem fogadjuk el a kettős finanszírozás lehetőségét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dóc úr a következő. Dóc asszony. Köszönöm szépen. Más kollégákhoz hasonlóan én is üdvözlöm a jelentést sok szempontból mi képviselők jogosan beszélünk egyszerűsítésekről. Sokat beszélünk róla, de igazából ritkán sikerül meg is valósítani. Most végre arról is lát, képet kapunk, hogy mit, mit eredményezhet az egyszerűsítés, ha sikerül megvalósítani szívből támogatom az IEX alapok eh, támog, eh, egyszerűsítés. Ha választókörömben gazdákkal találkozom, akkor eh, nagy tehernek teherként említik meg a különböző nyomtatványok kitöltését, a szabályoknak való megfelelést. Éppen ezért a, ezt fontosnak tartom, hogy ezt egyszerűsítsük. Ugyanígy támogatom a korai figyelmeztető rendszert, amivel megfelelő időben tudunk, tudjuk felhívni a hiányosságokra a gazdák figyelmét. A kereszt megfeleltetés az eddig egy nagyon arányos és nagyon ö, eszköz volt, nem volt arányos, sőt tovább kellene gondolnunk, hogy hogyan tudnánk, tudunk majd különbséget tenni a, a szándékos csalás és a véletlen hiba között, különösen a nehéz gazdasági helyzetben, időszakban világosan kell természetesen látni, hogy a közpénzeket hogyan költjük el, és hogy a hozzáférés az tiszta, átlátható legyen a forrásokhoz. Erre vonatkozóan részletes szabályokra lesz szükség. Úgy gondolom azonban, elnök úr, hogy a kereszt megfeleltetésre alapozott alapelvekhez hasonlóan a nemzeti borítékok kérdése is bizonytalan. Sok régió van Európában, amelyek a büntetések, amiket általány büntetésként kellett, hogy megéljék. Én például Észak-Írországban azt tapasztaltam, hogy ez a fajta rendszer aránytalan, és nagyon nehéz, aránytalan szabályokat eredményezett a gazdák szintjén. Pontosan ezt kell megvizsgálnunk, ezt kell egyszerűsítenünk. Kiválónak tartom a jelentést, és nagyon örülök a, az útirányjal, és el kell, hogy gondolkozzunk még a módosítók megfogalmazásán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen Lavia jelentéstevő hiszen itt nagyon aktívan foglalkozik a bürokráció csökkentésével, ami valóban könnyíteni az életet az Európai Unióban. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes megpróbálni ezt a célt. Az első szankciós katalógusban az arányosság kérdésében sok minden elhangzott az előttem szólók részéről, szeretném én is kiegészíteni valamivel. Például, hogyha mondjuk egy jellegszámot kell megadnia arra nézve, hogy mit vetett, mondjuk nyári árpát vagy téli árpát. És, és ha például egy rossz számot ér be, akkor aránytalanul nagy kár érheti őt, de hát ezért ilyenkor figyelembe kell venni azt is ilyenkor, hogy ez aránytalan meggazdagodáshoz vezetett, tehát hogy ez a tévedés, ez milyen szankciót vonjon maga után egy ilyen esetben. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan bejelentési rendszert kellene kialakítani, hogy utólag lehessen javítani egyszer valami olyan számot, amit az ember megadott velem, és egyszer előfordult, hogy elcsúszott a vesző, és nem tudtam egy tizedes jellel ar nagyobb összeget adtam meg, és ezt már nem tudtam a későbbiekben kiavítani. Tehát az Jekle kolléganő már említette, hogy korábban elég sok eufória volt ebben a dologban tapasztalható, legalábbis Németországban, hogyha megnézzük, az előző évi jelentés elektronikus formában rendelkezésre áll, az adatokat fogom, az megnézem az adatokat, és mi Németországban elértük pedig a tartományok először kézzelábbal ellenkeztek, hogy ezeket az adatokat egyszerűen statisztikai célokra innen kiszűrjük magunknak, hogy ne kelljen újabb statisztikai jelentést adnia a gazdának, tehát ne kelljen újra megadni azt, hogy mennyi árpád, zabot, búzát és a többit vetett. Én azt gondolom, hogy a gazdát nem annyira az éves kérvény az, ami zavarja, hanem inkább ezek a mindenféle jogosulatlan ellenőrzések, amik érhetik őt. És én azt gondolom, hogy vigyázni kell, hogy ne lépjünk, ne lőjünk túl a célon ezekkel kapcsolatban. Egyébként nagyszerű ötletnek tartom azt, hogy a azokat az üzemeket, amelyek részt vesznek az elvárt ökológiai és környezetvédelmi lépésekben, azokat megszabad, felszabadítjuk a greening követelménye alul, és ez már egyébként itt el is hangzott a bizottsággal folytatott tárgyalásban, a szakbizottságban is. Akkor viszont már-már ott tartottam, hogy azt mondjam, hogy a kicsiket, tehát az úgynevezett kicsik kicsi gazdáknál egy kicsit lazítani kellene az elvárásokon, amit egy nagy üzemtől elvárunk. De hát időközben mindenkinek van laptopja otthon, és ezért a kicsi meg a nagy itt gyakorlatilag összemosódhat, tehát lehetséges, hogy mivel hogy ez a elhatárolás talán nem is vezet sikerhez. Tehát itt azért legyünk óvatosak. És no money, no Vót ügyben pedig Laviónak azt szeretném elmondani, hogy majd a szavazásnál ügyelni kell arra, hogy a, esetleg, ha a büdzsét jobban le kell szűkíteni, mint ahogy azt mi szerettük volna, akkor ezt lehet, hogy újra kell majd vitatnunk. Egyébként pedig a rendszer rendkívül igazságtalanná kezdett válni. Például a szarvasmarhák jelölésénél megbeszéltük, hogy hogyan kell jelölni, de továbbra is ragaszkodunk a juhok elektronikus jelöléséhez, és lassan itt most már nekünk kell napirendre venni ezt a témát, és az illetékes biztos is meg kell hívnunk ide, hiszen én nem értem, hogy miért kellene a juhoknál más játékszabályokat alkalmazni, mint a szarvasmarháknál, hiszen ez abszolút igazságtan eljárás. Bardzo proszę pani poseł Kalniete, następnie pan poseł. Köszönöm szépen.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 A kifizetésekkel kapcsolatban valóban különbséget kell tenni a közvetlen kifizetések és a zöldítési kifizetések között. Nos, nézzük a közvetlen kifizetéseknek a követelményét. Ezek nagyon bonyolultak, és egyszerűen nem tisztességes, hogyha valaki nem felel meg a zöld, zöldítési követelményeknek, <laughs> akkor a, az es, az első félérbeli kifizetéseket is elveszíti. Nos, emellett néhány még homályos kérdésről szeretnék szólni. Nyolcas bekezdés. A kifizetési szervezetek feladatkörei felépítése. Nos, ezt valóban a felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében kellene meghatározunk. Litvániában az egész folyamattól a termelői szövetkezetekben való tagságot külön akarjuk választani. Fontosnak tartjuk azt, hogy a munkacsoportokban részt vegyünk, de vannak kétségeink afelől, ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kapcsolatosak, vagy a végrehajtási aktusokkal kapcsolatban. Kétségeink vannak azzal kapcsolatban is, hogy a tanúsító intézményeknek az ellenőrzése milyen minőségű lehet, aggódással fog, fogadnánk azt, hogy további terheket rójunk erre az intézményre, hiszen további költségeket jelent, és ez is elsősorban azt, hogy megbonyolítják a gazdák életét. De köszönöm az előadónak a javaslatait. A 34-es cikkre vonatkozó javaslatait amivel az előfinanszírozást akarja 7%-ra emelni. Ez nagyon fontos. Ez csak. Ezt majd én módosító javaslatként is szeretném amúgy is beadni. Köszönöm. Bardzo Heusling úr. Ich äh, stimme überein, dass man in vielen Punkten die Vereinfachungsvorschläge auch prüfen én azt gondolom, hogy az egyszerűsítési javaslatokat meg kellene mindig vizsgálni, de az ellenőrzések esetén mi a jó tapasztalatok rendszerét szeretnénk támogatni. Tehát ahol megfigyelhető, hogy jól működnek a dolgok, az ellenőrzések szintjén, akkor azt kellene európai szintre emelni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok tagállamban nem hatékonyak ezek a rendszerek, és nem működnek jól. De azért is jelentkeztem, mert Péter Járral szeretnék, szeretnék ellentmondani, aki ugyanis azt mondta, hogy nincs ellentmondás a szakbizottságban azzal a kijelentéssel kapcsolatban, hogy minden agrár eh, környezetvédelmi intézkedést eh, és a greening között egyenlőségjelet tennénk. Én ezt eh, visszautasítanám, hiszen a környezetvédelmi lépések körében nem mondhatom azt, hogy minden hol jelet teszek, és minden standardot elismerek, ilyen szempontból, hiszen Németországban is rengeteg különböző környezetvédelmi standard és szint létezik, ezeket nem lehet egyetlen egy logó alatt összefoglalni. Tehát én azt gondolom, hogy a zöldek részéről ezt nagyon határozottan vissza kell, hogy utasítsuk, hogy itt valamiféle egységes álláspontja lenne a az Agrárbizottságnak azt illetően, hogy itt minden csak úgy egyenlősíthetnénk. Tehát itt nagyon fontos az ökológiai gazdálkodás, de azért nem lehet generel azt mondani, hogy minden az nagyszerű és már is környezetvédelmi intézkedésnek tekinthető. József is Mamy chwilę czasu. Jéglá képviselő szeretne még valamit hozzáfűzni. Én nem szeretnék valamiféle német vitát itt kiváltani, de a gazda az mindig a törvények és a jó szakmai gyakorlat alapján gazdálkodik, és hogyha a második pillérben környezetvédelmi lépéseket kell tennie, amelyeket a tartomány ír elő, és a bizottság is egyébként engedélyez. És azt egyébként meg kellene határozni, hogy mi legyen az. Akkor én azt gondolom, hogy igenis beszélnünk kellene arról, hogy ez hogyan nézen ki, és én igenis támogatom a javaslatát, kapod a Santos úrnak, illetve Lavia jelentéstevő úrnak a javaslatát, hogy mi ezt itt komolyan gondoljuk, és nem pedig ideologizálni akarunk, akkor én azt gondolom, hogy igenis jó célhoz fogunk eljutni. Elnézést, és köszönöm a szót. Bardzo dziękuję. Nim zabierze głos e, pan dyrektor Paczesku, ja mam Köszönöm. drobne Pacseszkó képviselőnek fogom mindjárt megadni a szót, de nekem is lenne három kérdésem. mekkora kell, hogy legyen az ökológiai program annak érdekében, hogy megfeleljen a greening követelményeinek. Ugyanis, ha jól értem, akkor van valamiféle követelmény ezzel kapcsolatban. Második kérdésem. A szankciók a 30%-ra terjedhetnek, tehát a kifizetési összeg 30%-áig, amennyiben nincs greening, de amennyiben egy gazda nagyon irrot, irracionális dolgot termel. Mondjuk azt, hogy gabonát termel. Nem lehet, hogy akkor ebben az esetben kritika éri majd őt a szakértők által? Hát én egyetértek önne, de mégiscsak valószínűleg az leg úgymond zöldebb személyek másként fognak hozzáállni ehhez. És aztán az információ, illetve a korai figyelmeztető rendszer nagyon fontosak, hiszen, mint tudjuk, a gazdák, épp úgy, mint a társadalom más hasznos tagjai között mindig lesz olyan, aki nem fogja bizonyos, nem fog megfelelni bizonyos kritériumoknak. Például az állat- vagy növényvédő ö, szerek alkalmazásában, vagy az élelmiszerbiztonság területén. Tehát biztos, hogy kell egy kicsit nagyobb ö, mm, rugalmatlanság valahol. Merci, monsieur le président. Et, euh... Köszönöm szépen, elnök úr. Szerinte szerettem volna Lavia úrnak megköszönni a jelentését. Ez egy nagyon szép, mély, értelmű és igen részletes jelentés, nagyon konstruktívan tudtunk együttműködni ebben, és szerettem volna különösen megköszönni a kifizetési szervezetekkel kapcsolatos javaslatát, jó néhány módosítás érkezett ehhez, és azt hiszem, hogy más parlamenti képviselők is ma a bizottsággal egybecsengő módon nyilatkoztak. Arra gondolok főként, hogy a, az ellenőrzéseket hozzá kell igazítani a hibák szintjéhez, illetve hogy egyszerűsíteni kell a gazdák életét, például az előre kitöltött, vagy részben előre kitöltött formanyomtatványokkal, és így tovább. Ez már bizonyos tagállamokban egyébként most is létezik. Szerettem volna néhány specifikus kérdésben javaslatot tenni. Az M plusz kettes szabály bevezetésére gondolok. Ez egy stratégiai kérdés, nem csak a vidékfejlesztés szempontjából, hanem más strukturális alapok szempontjából is, tehát ez problémás. Azután jó néhányan említették a szankciók kérdését. A greening, tehát a kizöldülési folyamat kapcsán. a javaslatokban, ból az derül ki, hogy itt nagy probléma van, hiszen amennyiben a javaslatokat követnénk, tehát a greening szankciók, a, a, tehát ugye a szankciók maximum a greening szintjéig ö, vezethetők be, akkor tulajdonképpen a greening valahol egy opcióvá válik. Tehát vagy magyarul, hogyha nem vezeti be ezeket az intézkedéseket, akkor nem kapja meg a greeningre szóló támogatást. Noha, mi azt szeretnénk, hogy a greening álljon a központjában a kifizetéseknek. Tehát ehhez kössük az egész folyamatot, ez legyen a lényege. Éppen ezért nem látjuk azt, hogy miért kellene a greeninggel kivételt tennünk. Aztán egy másik pont az előlegek kifizetése. Nos, itt büdzsé problémáink vannak. Ugyanis, hogyha október 16 előtt szisztematikus kifizetésekre kerülne sor, akkor tulajdonképpen az előző év büdzséje terhére lehetne kifizetéseket megtenni. De hát itt ez számviteli szempontból eléggé problematikus, úgyhogy erre szerettem volna mindenképpen kitérni. Azután a vízkeret irányelv, illetve a növényvédőszerek fenntartható alkalmazására vonatkozó irányelv, nagyon fontos irányelvek. Mi egész egyszerűen csak azt javasoljuk, hogy ezek csak akkor valósuljanak meg, amikor már, már a tagállamok beiktatták őket jogrendszerükbe. De ez szerintem egyébként magától értetődő ami a Lisszaboni szerződéshez való igazodást illeti, ez egy horizontális kérdés, és látom, hogy a parlament horizontális formában is megközelíti majd ezt a kérdést, tehát itt még biztos, hogy sok vitára kerül sor, egyébként készen is állunk ezekre a vitákra, kompromisszumokat várunk. A juhok elektronikus azonosítása. Itt nem annyira a feltételességgel van probléma, inkább azzal, hogy az alaprendeletről, ez a 21-es, 2004-es rendelet, most, hogyha megváltoztatjuk, hogy milyen követelményeket mm. támasztunk attól még a problémával nem tudunk megküzdeni, hiszen a probléma már létezik, mégpedig a 2004 per 21-es rendelet kapcsán létezik ez a probléma. Elnök, köszönöm szépen, en, igazgató úr. Most azt szeretném kérni, hogy a jelentéstevő ö, foglalja össze az elhangzottakat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a nagyon hasznos javaslatokat. Szerintem mindegyik olyan irányba mutat, hogy javítani tudjuk az elvégzett munkát. Úgy látom, hogy azért bizonyos témákban, mint az egyszerűsítés, nagyon nagy egyetértés alakult ki. Tulajdonképpen mit is értünk ezen egyszerűsítés alatt? A bürokratikus terhek egyszerűsítését a gazdák számára. A parlament részéről pedig a figyelmeztető rendszerrel kapcsolatban van nagyon nagy egyetértés, ugye hiszen most éppen a foci világában élünk, vagy foci korszakában, ez hát itt ugye egy sárgalapról is beszélt valaki, igen, ez valóban nagyon jó lenne. De természetesen még nagyon sok munka vár ránk ezen a területen is. Néhány kérdés merült fel a kollégák részéről, ezekre megpróbálok most választ adni. Rübig úrnak azt mondom, hogy igen, valóban az aktív gazda fogalmát definiálni kell, de azért ne felejtsük el, hogy ez a mostani rendelet egy csomagnak a része. Holnap majd megnézzük azt, hogy, hogy Kapulas Szántos úr a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban mit is mond nekünk holnap. És természetesen ezeket a javaslatokat összhangban kell majd meghoznunk, hiszen itt négy rendeletről van szó, ez egy csomag, és természetesen a jelentéstevőknek is együtt kell majd működnie ebben. Én például azt mondtam, hogy a vidékfejlesztéssel kapcsolatban, az innovatív együttműködés kapcsán nem igazán vagyok. Tehát nem igazán támogatom ezt, de a horizontális szempontból majd meglátjuk azt, hogy hogyan is döntünk, mert itt a másik rendelet is ebből a szempontból fontos. Tehát összefüggnek, hiszen itt négy joganyagról van szó, össze kell majd őket gyúrnunk valahogy a végére. Egy másik fontos téma volt számomra a több éves kérvényekkel kapcsolatos egyszerűsítési igény. Azt szeretnénk ezzel elérni, hogy azok a gazdák, akiknek stabil a vállalkozási háttere, és nem változik, ne kelljen nekik minden évben az egész dokumentációt újra és újra benyújtani. Azt hiszem, hogy ez egy olyan lehetőség, amely nagyon érdekes lehet. Reimers kolléga nincsen itt, de ő azt mondta, hogy mi van akkor, hogyha megváltozik a gazdasági háttere az adott gazdának. Nos, hát hogyha megváltozik, akkor természetesen ezt be kell majd jelentenie. De ugyanakkor úgy látom, hogy miután itt közpénzek forognak kockán, nagyon fegyelmezett költségvetési fegyelemre van szükség. És jó lenne a minőségbiztosítás irányába elmozdulni, és az ellenőrzések rendszerét megreformálni. Lehet, hogy ez egy kicsit több adminisztrációt igényel majd a tagállamoktól, de mégis hozzá fog járulni ahhoz a célhoz, amelyet mi parlamentként magunk elé tűztünk ki, mi szerint a gazdák számára szeretnénk egyszerűsíteni az életet, ugyanakkor az ellenőrzési szintet nem akarjuk gyengíteni. A kettős finanszírozás, ha jól emlékszem, a vidékfejlesztésben kompenzatív alapon beszélünk a környezetvédelmi kérdésekről a fenntartható fejlődés nevében. Nos, hát ugyanebben a szellemben kellene elgondolkodnunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ennek is maradnia kellene. De hát erről majd még beszélünk. és aztán Szikieszki kolléga is elmondta, hogy itt azért nagy kritikák is megfogalmazódnak egyesekben. Sőt, még a greeninggel kapcsolatos szankciók is azt egyesek szerint túl messzire mennek, de hát majd erről is a vita során minden bizonyal sokat fogunk még beszélni. Pacséko igazgató úr, a Nemzeti N plusz 2-es szabályról beszélt. Ez a parlament már többször is foglalkozott ezzel a témával, sőt, már a szakbizottságunkban és a parlament plenáris ülésén is szavaztunk róla. Ezért gondoltam azt, hogy ennek a javaslatban is szerepelnie kell. Valószínűleg ez tényleg bonyolítja a helyzetet, de mégiscsak a tagállamokkal szemben így korrektebbek vagyunk, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek sokkal hatékonyabbak, mint más tagállamok. A greening valóban fakultatívá válik, és erről már beszéltünk a jelentéstevőkkel is, Meglátjuk majd, hogy hová is tudunk itt eljutni. Aztán itt vannak ugye a, az előlegek kérdése. Az előlegekben az október 16-ai dátum előtti előlegek csak a különleges körülmények között lehetnének Gondoljunk például az olasz helyzetre, például amikor Lákuilában volt ö, földrengés, akkor kértük ennek az, ezeknek az előlegeknek a korábbi kifizetését. Szeretnénk azt, hogy ez továbbra is lehető legyen, de csak akkor, amikor nagyon különleges helyzetről van szó. De ugyanakkor, hogyha ezt mindenki állandóan alkalmazná, akkor megértjük azt, hogy itt könyvelési, illetve számviteli problémák merülhetnének fel. Ami pedig a vízkeret irányelvet, illetve a növényvédelmi keret irányelvet illeti, erről is még azt hiszem, hogy sokat fogunk beszélni, és most nem kellene erre kitérnünk. egy utolsó dolog. Szerettem volna a bizottság szolgálatainak is megköszönni a munkáját, mert nagyon különleges volt ez az együttműködés. Jó néhány technikai kérdésben nagyon szépen tudtunk előrelépni a bizottsággal, éppen ezért szerettem volna külön köszönetet mondani az ott dolgozó kollégáknak. kifizetési ügynökségek esetében egy végső politikai szempontot vettünk figyelembe inkább. Köszönjük szépen tehát mindazokat a javaslatokat, amelyek remélhetőleg javítani fogják a végső eredményt. Köszönöm. Köszönöm szépen tehát július 9-ig van lehetőség módosítások beterjesztésére, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a két jelentéstevőnek a munkáját. Nagyon érdekes volt ez a mai eszmecsere, nagyon élénk volt a vita, voltak, akik még háromszor is hozzászóltak, Úgyhogy azt hiszem, hogy eh, a hét jól indult, és még egyszer köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, és holnap találkozunk.